some loopholes. Bien. Bien, mes chers collègues. La séance commence. Kedves kollégák, egy kis késéssel ugyan, de kezdjük el a munkánkat. Nagyon sűrű a programunk. 10-11 óra között két fontos biztos is érkezik, Lewandowski és Györgyeva biztosok, hogy beszéljünk arról, hogy az Európai Unióban a finanszírozási szükségletek, különösen a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban hogyan alakulnak. György asszonynak is nagyon fontos költségvetési fejezet fölött van rendelkezési joga. 2013 év végén ki nem fizetett kötelezettségvárások főként a strukturális alapok kapcsán is felmerül majd. Köszönöm, kicsit maradjanak csendben, mindenki látta a napirend tervezetet, remélem és biztos vagyok benne. Azt jelezném, hogy a szavazás során töröljük majd. Akinek először előre mondom, hogy akinek nincs itt a szavazókártya, az szalajtson el érte, mert a szavazás során a Salvador Gariga jelentésről nem fogunk szavazni a parlament költségvetés tervezetével kapcsolatban a jövőjére vonatkozóan, azért, mert a parlament elnöksége nem álláspontot nem foglalt ez ügyben. Angolul az endorsed szerepe a szavazó listában, tehát, hogy támogatta ezt az elnökség, de nincs ott, hogy approved, tehát nem fogadta el. Márpedig az elnökség álláspontja nélkül nem áll lehetőségünk, nincs lehetőségünk arra, hogy ma szavazzunk. Ne felejtsük el, hogy e témában, ami nyilván roppant fontos, áprilisban kerülhet a szavazásra plenáris ülésen. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a büró az elnökség március 10-ig véleményt nyilvánítson ezügyben, hogy utána még itt a Kobuban is tudjuk ezt tárgyalni. Március 19-20 ülésünkön szavazhatnánk akkor, és az áprilisi plenárisra kerülhet ez. A többi szavazásra a tervezet tervek szerint sor kerül. Az elnök közleményével kapcsolatban a Kubunyúzban megtalálhatóak ezek. A hármas napirendi pont a január 22 és február 12-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása szerepel. Ezt mindenki megkapta szokásos módon, hogyha az ülés végéig senkinek nincs ellenvetése, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak fogjuk tekinteni. Így szerintem ne is lopjuk tovább a napot, vesztegessük tovább az időt, hanem egyből a szavazásra ö, térjünk. A 2015-ös költségvetésre vonatkozó jelentetések eh, Eider Garfitában Rubia eh, az előadója ennek. A prendre votre liste de vote. Tout le monde a sa liste. megvan a szavazó listája. De rapport de Eider. Euh, nous commençons par... Két Eider jelentés is van. A 2015-ös költségvetésre vonatkozó általános De mellette ellene Une personne. Egy valaki volt mellette, ellene, bocsánat, ketten, ketten, ki ellenzi, sokan, tartózkodás, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette. Sokan ellene. Hárman. Tartózkodik-e valaki? Senki. Elfogadtuk. Így jó néhány módosítót, egyéni módosítót átugorhatunk, és így folytathatjuk. 2, 3, 4, 5-ös de a hatos nem, hatos nem ugorhatjuk el, mert az ALDE frakció azt kéri, hogy a hatost kiegészítésként bocsássuk szavazásra, ha jól értettem. Economic and budgetary constraints at national level and the fiscal consolidation efforts undertaken by the member states. Okay? Donc comme une addition. Tehát kiegészítésként szavazunk erről. Nem támogatja az előadónk ezt a kiegészítést, ki van mellette? ellene tartózkodik, elfogadtuk, a többség támogatta ezt a kiegészítést. Le 7, le 8 A 7-es, 8-as, 9-es nem, bocsánat, bocsánat, a 7-es és a 8-as értelmét veszti, de a 9-es, az egy új bekezdés, Richard Ashworth módosítója mellette. Hárman. Ellene. A többség tartózkodik. Senki. Nem fogadtuk el. Tízes. Néppárti szóbeli módosítóval. That this doesn't further increase the bureaucratic burden. Tehát ezzel a kiegészítéssel csodálatos mellette ki van. Ellene. Hát ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért, hogy mindenki felébredt és működik a gép is. Tehát a tízesről szavazunk, ugye? Half awake, okay. And you are against. Okay. So, vote, vote, vote. voté. szavazanak szavazanak szavazanak kérem. szavazanak szavazanak Valakinek nem működik a szavazógépe? Okay, everybody's... Uh, ah, okay, it works. Okay. Alors, Résultat. Lássuk a végeredményt. 19-13 arányban egy tartózkodás mellett. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tovább ugorhatunk a hármas kompromisszumra. Nem? Jó. Si. Les mots Ah, pardon, pardon, pardon. On a une nouvelle requête de ALDE Aldének újabb kérése van, miszerint kiegészítésként, a kettes kompromisszum kiegészítéseként szavazzuk meg azt, hogy 50 plus employment. In particular youth and 50 plus employment, tehát különös tekintettel a fiatalokra és az 50 főnél többet foglalkoztatókra. Ah, ja, az 50 év fölötti elket foglalkoztatok. Csodálatos, kiváló kiegészítés ez. Én abszolút teljes messzélességgel támogatom, de sajnálatos módon az előadónk nem. Mellette ellene tartózkodik, a többség ellenzi, nem fogadtuk el. Úrunk tovább a hármas kompromisszumra mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Nincs kiegészítés, nem kért ilyet a liberális frakció. 22-esre ugorhatunk, hármas bekezdés új, Szóbeli módosító az előadó részéről, ami olvasható a szavazólistán. Mellette ellene hárban tartózkodik. Elfogadtuk. 23-as Rikké módosító mellette. Ellene a szocialisták és a GUE tartózkodik-e valaki? Egy valaki? A többség elfogadta. Négyes kompromisszumra térjünk rá mellette. Köszönöm ellene. Egy valaki tartózkodik. Elfogadtuk. A, így az 28-as Holmeyer módosítóra ugorhatunk, szóbeli kiegészítővel együtt, mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosítóval kiegészítve. Ugyanez 29-es módosító Holmeyer asszonytól szóbeli módosítóval kiegészítve mellette, ellene tartózkodik. Egy valaki, ketten. Elfogadtuk. Peut aller à ce moment-là l'amendement 31 de Monica Olmayer. 31-es módosító mellette. Ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. On va vérifier. Donc, Tout le monde a sa carte, sauf euh, Göran Ferm, qui est contre. Le... Göran Ferm természetesen ellenzi, bár szavazókártyája nincsen. 23-a mellette, 11-en ellen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene. Abstention adopté. Alors, Elfogadtuk. A hetes bekezdésre térhetünk át. A 34-esről szavazzunk mellette. George Lyon nagyon elszigetelten, a liberálisok is, ja igen, a liberálisok is ellene, aki nem liberális mindenki, Morganti 36-as módosító mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 6-os kompromisszum mellette. Ellene. elfogadtuk, így Tovább ugorhatunk a 43-as Holmeyer módosítóra mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Hárman, négyen Tartózkodik valaki? Elfogadtuk. A tízes bekezdést ezzel kipipálhatjuk. 47-es módosítóra ugorhatunk. Berelősoktól mellette. Ellene. Mindenki más tartózkodik. Nem fogadtuk el. 48-as holmájár módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumra ugrunk tovább mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os módosítóra ugrunk mellette, Bocsánat, bocsánat, az András asszony 55-ös módosítóját elfelejtettem mellette. Nem fogadtuk el, 56-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Lapozzunk a Mulder féle 57-es módosító mellette. Az ALDE ellene. Mindenki más tartózkodik, nem fogadtuk el. 58-as Holmeyer módosító mellette. Sokan ellene. Kevesen. Tartózkodik, elfogadtuk. 7-es, 9-es kompromisszum, hogyha magát a mellette. Ellene elfogadtuk. Mulder 60-as módosítója mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Zárószavazás következik természetesen elektronikusan. És Görant pedig mellette szavaz jelzi. Il manque un vote. Il manque un vote. Voilà. Le vote est clos. Le vote est clos. 30 plus 1, 31 pour, 2 contre. 30 a mellette, ketten ellene, 3 hárman tartózkodtak. Gratulálunk Eidernek. A következő jelentésünk szerzője is Eider. Tehát következik az Európai Beruházás Alap tőke e-, emelése. Eider, fel akarod vezetni a jelentésedet? Parancsolj. Presidente, simplemente para explicar. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit mondanék erről a jelentésről, hogy nagyon sürgős volt ennek a jóváhagyása, és ezért az a, tulajdonképpen csak a koordinátori ülésen foglalkoztunk vele, a szakbizottság eh, nem töltött vele sok időt, és ezért gondoltam, hogy mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy miről szól. Az Európai Beruházási Alap tökemeléséről van tehát szó, amelyben mi is részt veszünk, ugye, mint intézmény, és ezért nekünk is meg kell hoznunk azt a döntést, hogy egyetértünk-e ezzel a tökemeléssel vagy sem. Hát nyilvánvaló, hogy egyetértünk, bár még valamit el kell, hogy mondjak van véleménykülönbség a tanács és a parlament álláspontja között. Én azt javaslom, hogy a parlament álláspontját támogassuk, tehát ez legyen a tárgyalási mandátum, ezt fogadjuk el, és aztán pedig a tanácssal majd meglátjuk csütörtökön, hogy mi történik, meg tudunk állapodni vagy sem. Az egyetlen lényeges különbség kettőnk között az osztalékok ügyében van. Ezeket a tőke felhasználására vonatkozó engedélyezés hozhatja létre, a magán és köz pénzeket lehet mozgósítani annak érdekében, hogy a kisvállalkozásokat, különösképpen a kisvállalkozásokat segítsük. Ez a parlament természetesen mindig is támogatta ezt az elképzelést, tehát hogy a kisvállalkozásokat segítsük. És ezért most is támogatjuk, tehát ugye már korábbi jogszabályokban is támogattuk a kisvállalkozásokat, a foglalkoztatási paktumban is így tovább. Tehát mégis csak ennyit akartam kihangsúlyozni, hogy az osztalékok kérdésében tér el a véleményünk. A parlament úgy gondolja, hogy ezeket újra be kellene vezetni és újra használni ebben az alapban, a tanács viszont nem ért ezzel egyet. Az első eszmecserét ebben a témában, mármint a az osztalékok és egyebek, egyéb bevételek kérdésében már megtartottuk a tanácssal, és ott láttuk, hogy van egy-két olyan fél a tanácson belül, aki nem ért ezzel egyet, és azt javasolják, hogy jelenleg egyáltalán ne is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A parlament ezt támogatja, ugyanúgy, mint a többi innovatív és új finanszírozási eszközt. De hát mindegy. A lényeg, tehát a jelentés érdemi részében egyetértünk arról, hogy a pénzeszközöket hogyan és mire használják fel, illetve abban is egyetértünk, hogy növeljük az alaptőkét. Tehát szerintem mindenki azt akarja, vagy azt szeretné, hogy a lehető leghamarabb átmehessen, végigmehessen ez a jelentés, és eljuthasson az áprilisi plenárisra, hogy ott mindjárt tudjunk szavazni, és aztán pedig a májusi igazgatótanácsi ülésen, mármint a, az beruházási igazgató tanácsi ülésének a napirendjére kerülhessen, és akkor fel lehessen használni. Euh, Eider, Alda. Köszönjük, Eider, Alda. Obrigada. Bom dia. Eu queria só, um, eu não queria comentar os conteúdos, temos bastante proximidade com a. Szeretnék kitérni egy-két pontra. Egyetértünk alapvetően azzal, amit az előadótól hallottunk. Ezt a következővel elég egészíteném ki az eljárás módjával kapcsolatban. A tárgyalási témakör tulajdonképpen össze van foglalva, de egy tagunk hiányzik, és hogyha most szavazni akarunk erről, akkor ezt szeretnénk kérni, hogy vegyék figyelembe, és halasszuk el ezt a szavazást. Rendben. Nos, akkor tehát mindenki értette azt, hogy amiről szavazni fogunk, ez a parlament új házszabály szerint, a 70-es cikk házszabály szerint ez egy tárgyalási mandátum. A szakbizottságunk tagjainak minősített többségének kell megszavaznia ezt ahhoz, hogy érvényes legyen a tárgyalási mandátum. Természetesen elektronikusan fogunk szavazni, annak érdekében, hogy biztosak legyünk benne, hogy a 70-es házszabályt tiszteletben tartjuk. Mindenkinek megvan a szavazó listája? Ami egyszerűbb nem is nagyon lehetne. Van egy darab konszolidált módosító indítvány, az előadó nyújtotta be, ki van mellette. Bocsánat, bocsánat. Ez a konszolidált módosító indítvány technikai okokból egy szóbeli módosítóval kell, hogy kiegészítésre kerüljön a 2A cikk, az az Európai Bizottság figyelemmel követi az has been achieved by this decision and present two reports to the European Parliament and to the Council an interim report by the um, thirty uh, of december two thousand and sixteen and a final report by thirty of december. two thousand and eighteen ki pour? ki van mellette? ellene tartózkodik. Elfogadtuk. <clears throat> Így egyes módosító trüppel, azt mondjuk, mellette ellene többség, nem fogadtuk el. Zero szavazás sok többes számban először is. A jogalkotási állásfoglalási tervezet módosításairól záró szavazunk elektronikusan. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Le vote Lezárom a szavazást. 34 egy arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk. Második záró szavazásunk. Nem? Tehát a második záró szavazás az jogalkotási állásfoglalási tervezet egészéről szavazunk. Szavazzanak, szavazzanak elektronikusan. 34 egy arányban egy tartózkodás mellett megint csak, és most jön az a harmadik zárószavazás, ahol abszolút többségre van szükség. Ez a tárgyalási mandátumról szól. A tárgyalási csapatot is kijelöljük ezzel, olvashatják ennek az összetételét a szavazólistán. Eider Gárda Thebal, Dominik Rikeyen, Muder, Helga, Trüpper, Richard Ashworth, Jürgen Klute és Claudio Morganti ból áll majd a tárgyalási tegyeló küldöttségünk. 33-an mellette, egy valaki ellene, tartózkodás nélkül. Azt hiszem, hogy ez minősített többség bőven megvan. Köszönjük Eidernek, indulhatnak a tárgyalások. Jön a Darden, Frederik Darden féle jelentés, Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alap igénybevétele. Újabb kérelem érkezett Spanyolországtól, Valencia önkormányzata támogatására. Több módosító indítványról is szavaznunk kell mindenki előtt, ott van a szavazólista. Elsőként az egyes módosító mellette ellene ketten tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító szóbeli módosítóval vagy kiegészítéssel együtt. Mindenki előtt megvan a szöveg, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy, kettő, három, négy, tehát hármas, négyes, ötös, hatos szavazhatunk blogban? Miért is? Nem, nem látom akadályát. Tehát... Nem? A hatos nem, a hármas, négyes, ötösről blogban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Lássuk akkor külön a hatost mellette. Ellene. Ketten tartózkodik. Ketten tartózkodnak a GUE részéről, elfogadtuk. L'amendement 7, même auteur, mais avec... Hetes, szubeli módosítóval kiegészítve mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt is. Záró szavazás elektronikusan. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 32 plus 1. 33 pour. 32 mellette, ketten ellene, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Darden kollégának. Lássuk, mi jön most. Alfonsi kollega két jelentése következik. Melyikkel is kezdjük? halászati megállapodás a Szeselli köztársasággal. Először a jegyzőkönyvről szavazzunk, aztán majd a, a véleményről. Először a jegyzőkönyv mellette, ellene egy valaki tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig elektronikusan a véleménytervezetről. Szavazzanak, szavazzanak, szavazzanak. 34 egy arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Lássuk a következő Alfonzi jelentést. Halászati megállapodás a Komor-szigetek és az Unió között ugyanúgy szavazunk Először a halászati megállapodásra szóló jegyzőkönyvről mellette ellene. Egy valaki tartózkodik. Elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás a véleményről. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Jó, 35 egy arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk a Komor-szigeteki halászatot. Gratulálunk Alfonzi úrnak! Most következik az átcsoportosítások, transferek kérdése. Annie Jensen a felelőse ennek. ez megfelel annak, amelyről szavaztunk a, a, a Valenci szavazásunknak. Szavazásra bocsájtom, ki támogatja ezt az átcsoportosítást mellette, ellene ketten tartózkodik, ugyanúgy, mint Valencia esetében korábban, amit teljesen logikus, megszavaztuk, furcsa is lett volna, ha nem így járunk el. Az egyéb szakaszok, csak az egyéb szakaszaival kapcsolatban Monika Holmájernek nincsenek átcsoportosításai kérelmei, így ezzel végére is értünk a szavazásnak. nous avons un petit quart d'heure avant qu'arrivent les... Euh, Maradt egy negyed óránk, mielőtt a biztosok megérkeznének, ezért azt javaslom, hogy a saját források kérdésével fog, tehát az unió saját forrásainak rendszere. Ann készen áll? Társelőadónk Jean-Luc Deán, akinek sajnos komoly egészségügyi e, problémái vannak, egy komoly műtétnek kell alávetnie e, magát. Belga sajtóban olvashatunk erről ma reggel, ezért e, nyilván nem tehet róla, hogy nem lehet ma itt, és a jelenlévők kollégák nevében szeret szeretnék Zsanlüknek eh, minél gyorsabb eh, gyógyulást és felépülést kívánni. Anjensen és Jean-Luc Dehan voltak a felelősek, maradt így Anjensen egyedül, akinek meg is adom a szót. Ezen a ponton elmegyek. Köszönöm, elnök úr. Elkészült tehát a jelentéstervezet, három különböző szövegről van szó. Megvan egyrészt a rendelet, ami azt jelenti, hogy megvannak a keretek a saját forrásokhoz, aztán a végrehajtási intézkedések, a második dokumentum, és a harmadik pedig egy kicsit szakmaibb jellegű anyag, ez a két rendelet, tehát a saját forrásokról, illetve a technikai témában készült rendelet. Itt konzultációról van szó, tehát csak a véleményünket mondhatjuk el, és más nem nagyon tehetünk, de a Lisszaboni szerződés értelmében a végrehajtási intézkedések kapcsán a konszenzusos eljárás működik, tehát a parlamentnek beleegyezését kell adnia ebbe, és abban állapodtunk meg, hogy a parlament jelentést készít a tanács tervezetéről, és ezt a rendeletet kiegészítjük, módosítjuk a következőképpen. Öt módosítót készítettünk a preambulum bekezdésekhez, amelyek utalnak arra, hogy szükségünk van a saját forrásokra, méghozzá azokra, amelyeket a szerződés is említ, és arra is utalunk, hogy a, az új saját forrásokra szükség van. És aztán a, hát a tanács vagy elfogadja ezt, és azt mondja, hogy jó, legyen így, vagy pedig nem foglalkoznak ezzel egyáltalán de legalább ennyit megteszünk, tehát ezt a jelzést elküldjük a tanácsnak, hogy nem tetszik nekünk a jelenlegi helyzet. A jelenlegi saját források rendszere már egyre kevésbé átlátható, egyre kevésbé érthető, egyre több a visszatérítés, tehát ez számunkra nem elfogadható, szerintünk ez nem jó rendszer, ami a végrehajtási intézkedéseket illeti. Itt egy határozatban fogalmazza meg a parlament a véleményét, amit a végrehajtási intézkedések szövegéről írunk. Itt szintén megfogalmazok a parlament álláspontját. Tehát megint elmondjuk, hogy mi a véleményünk a saját forrásokról, és hogy mennyire nem tetszik nekünk az, hogy az Európai Unió költségvetésében ennyire nagy hangsúlyt kap az, hogy az egyes országok visszakapják a saját pénzüket, és az európai költségvetésnek európai hozzáadott értéket kellene teremteni, és nem küzdeni azért, hogy valaki visszakapjon belőle magának, hanem felhasználni jó célokra. Arra is utalunk, hogy mi annak idején támogattuk a bizottság javaslatát az új saját forrásokról. Ilyen volt például a héja hozzájárulás. De, és erről volt is megállapodás. De mondom még egyszer, tehát erre utalunk, és a magas szintű szakértői csoportra is. A legutolsó esetben pedig nem módosítunk a rendeleten. Tehát ez volt az álláspontunk. Tegnap a következő történt. A jogi szolgálatoktól megkaptuk a véleményeket, be kell valljam, hogy nem volt sok időm arra, hogy ezeket részletesen tanulmányozzam. Ezek a vélemények azonban foglalkoznak azzal a kérdéssel, amit elnök úr is feltett, hogy mi van akkor, hogyha mi nem adjuk meg a jóváhagyásunkat a végrehajtási intézkedésekhez. Két érdekes dolog is szerepel ebben a jogi véleményben. Egyrészt a szerződésekben benne van, hogy vannak végrehajtási intézkedések, másrészt pedig a GNI alapú saját forrásokról a jogi szolgálat azt mondta, hogy a végrehajtási intézkedésekbe kell ezeket tenni, de a tanács kivette természetesen ezeket onnan, és egy másik rendeletbe tette, ahol nekünk nincs olyan nagy hatáskörünk, hogy beleszóljunk az ügybe. Tehát a szövegből ezt kivették, és a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó szövegből még egyéb hasznos dolgokat is kivettek az ellenőrzésről és egyebekről. Ez mondjuk elég érdekes a jogi szakvéleményben. azt mondják, hogy a géni alapú saját forrásokról szóló paragrafusokat visszatették a saját forrásokról szóló szövegbe, ez sajnálatos, nem illegális, tehát sajnos itt nem történt semmilyen szabálysértés, de sajnálatos ezt itt a, a szakértői vélemény, ezzel talán kezdhetnénk valamit. Még valami, hogyha a végrehajtási intézkedéseket elutasítjuk, akkor az azt jelenti, hogy a bizottságnak egy új javaslatot kell letenni az asztalra. Ez késlekedéssel jár a döntéshozatali folyamatban. Tulajdonképpen a jelenlegi jogi keretekkel folytatjuk akkor a munkát. De egyébként is évekbe telik, mire valamit sikerül majd ratifikálni, tehát ezt a jogszabályt is. Úgyhogy lehet, hogy nem annyira rossz ötlet azt mondani, hogy nem vagyunk ezzel elégedettek. És hogy szerintünk új javaslatra lenne szükség, amit aztán majd a választások után felálló új parlament megtárgyalhat. Ennyit tehát a jogi szolgálat szakvéleményéről. Persze politikai szempontok is vannak. Nem tudjuk, hogy a parlamentben mi a többségi vélemény egy ilyen helyzetben. Vajon a kollégák hajlandóak-e arra, hogy nemet mondjanak a végrehajtási intézkedésekre? Tehát sikerül-e ennek az ügynek többséget szerezni, vagy sem? Tehát, hogy egyszerűen csak azt mondják, hogy nem, hagyjuk ezt ennyiben, és nem szavazzuk ezt le. Úgyhogy engem őszintén szólva érdekelne is, hogy mi a koordinátorok és az árnyékelőadók véleménye, de röviden, mert nem tudunk túl sokat tenni, amúgy sem, tehát a mozgásterünk elég szűk, és éppen ebből az okból nyújtottuk így be a szövegeket, tehát három jelentéstervezetet készítettünk. Köszönöm szépen, Ann. Először Helga, és aztán Ivailó. Köszönöm, Alan, hogy ön is elmondta, mi is sajnáljuk, hogy a saját források egész rendszere még kevésbé transzparensé vált. Ez egy nagyon rossz fejlemény, és ez befolyásolja majd eh, a mi politikai hozzáállásunkat. Frakcióm számára elfogadható, hogy a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport első ülését meg sem szervezték. Mi hajlanánk arra, hogy a jogalkotási csomagról a szavazást halasszuk el, legalábbis addig, amíg hivatalosan nem szervezték meg, nem tartották meg a magas szintű munkacsoport első ülését. És az utolsó kérésünk, ez a szak, ezt a szakbizottság elnökéhez intézem, a következő. Most hallottuk, hogy a bizottság és a tanács háromról négy tagra növelte a delegáltak számát. Én azt szeretném kérni, hogy a parlament tegye meg ugyanezt és akkor nekünk zöldeknek is lenne lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportban. Köszönöm, Helga Ájvaló. Köszönöm, elnök úr. Nem kívánok részletekre kitérni a saját forrásokkal kapcsolatban. Elég részletes véleményünk van erről, amit bemutattunk már a plenárisan is, és a szakbizottságban is. A szövegről beszélhetünk, de hát tulajdonképpen elfogadtuk már az álláspontot a saját forrásokról, és ez megfelelő fórumokhoz került. Most már annyit tehetünk meg, hogy megteremtjük a következő viták alapját, ezt tulajdonképpen már meg is kezdtük, Nagyobb figyelmet kell szentelnünk a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoportnak. Helga is elmondta, hogy bejelentették, hogy lesz egy ilyen munkacsoport, tehát ezt figyelemmel kell kísérni. Vannak várakozások, hogy a parlament legyen jelen, jelenjen meg a szövegben, és kezdje meg a munkáját a magas szintű munkacsoport. Tegnap a jogi szolgálat szakvéleményé elkészült, lehet, hogy ez is tartalmaz majd érdekes elemeket. Jövő hétre el fog készülni az Anna javaslatával kapcsolatos írásos véleményünk. Köszönöm velő Jan Jan Mulder. Én is megkaptam, de csak tegnap este későn a jogi szolgálat szakvéleményét, tehát ezt nem tudtam még behatóan tanulmányozni. De az első benyomásom az volt, hogy a tanács, annak ellenére, hogy a szerződés világosan meghatározza az eljárást, a parlament szavá, szavazhat a végrehajtási intézkedésekről, de ezt a tanács hátráltatja. És veszélyes helyzet állt elő, mert ha ezt így elfogadjuk, akkor ezzel megkötjük a következő parlamentet is. Akkor ez a következő hét évig így lesz. Nem tudom még, hogy pontosan ezt akarja a tanács, meg ezt tanulmányozni kell, hiszen mindent úgy, pontosan úgy kell végrehajtani, hogy azt a szerződés előírja, és a tanács nem hátráltathatja a folyamatokat. Nem bízol a tanácsban, mekkora meglepetés ez. Alda. Köszönöm, elnök úr. Csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Nem volt még lehetőségem arra, hogy a jogi szolgálat szakvéleményét elolvassam, hiszen ezt csak tegnap este kaptam meg, be fogom pótolni természetesen, de mindenképpen az a benyomásom, hogy a tanács megint csak azt demonstrálta, hogy egyáltalán nem hajlandó arra, hogy módosítsa a saját forrásokkal kapcsolatos rendszert. Az is világossá vált, hogy a pénzügyi tranzakciós adó egész ügyét teljesen feladták a tanácsban. A tárgyalások most már csak az áfáról folynak, és az a tény, hogy a, elutasítják, vagy mert egyáltalán nem is foglalkoznak a pénzügyi tranzakciós adóval, ez nem jó jel a saját források rendszerével összefüggésben sem. Még egyszer talán azt is elmondanám, hogy részletesebben is szeretnénk megvizsgálni ezt a jogi szakvéleményt, és egyetértek azzal, amit az elnök az előbb mondott, mi sem bízunk a tanácsban, természetesen nem bízunk a tanácsban, de azt azért elvárhatjuk, hogy a parlament a pénzügyi és tranzakciós adóval kapcsolatban legalább állást foglal. Ez a minimum, amit a parlament és a szakbizottságunk követelhet. Bien, merci, euh, merci. Köszönöm Áldának. Tehát akkor, ahogy azt Anna eh, Anjensen elmagyarázta, két különböző eh, probléma is van, két különböző kronológia, két különböző időszak kapcsolatában. Előttünk fekszik egy olyan döntés, egy három intézkedésből álló csomag, három jogalkotási intézkedésből álló intézkedéscsomag az ö, saját források rendszerével kapcsolatban, amelyeknek a következ, amelyek az MFF-fel kapcsolatos 2014 és 20 közötti finanszírozással kapcsolatos döntésből ered. Anjensen elmagyarázta a helyzetet, a jogi szolgálatunk roppant érdekes jogvéleményt adott ezzel kapcsolatban. Külön köszöntet is mondok a jogi szolgálat jelenlő képviselőjének ez ügyben. Ha közösségi költségvetés rendszerének felülvizsgálatának keretében az Európai Parlament a többi intézmény jóváhagyásával kezdeményezte ezt. Az mff felkapcsolatos tárgyalások egyik kulcspontja volt, hogy egy magas szintű csoport a saját források rendszerének átalakítását. Ahogy a Iváló is említette, a magas szintű csoport összeállításának és életrehívásának eh, sokkal több idő kellett, mint ahogy azt gondoltuk. Először is meg kell állapodni a hivataloknak arról, hogy Kik eh, kielnököli majd ezt a magas szintű csoportot. Mário Monti volt európai biztos és volt róla miniszterelnököt választották erre, ugyanakkor egy váratlan nehézség is előállt, mi szerint tavaly június óta a három intézmény megállapodott abban, erről többször is beszéltünk, hogy minden intézmény három delegátat küldhet ebbe a magas szintű csoportba. A tanács azonban mégiscsak kötődözve volt a karóhoz, ragaszkodott hozzá, hogy négy képviselőjük legyen, nyilván akkor minden intézménynek négy lesz, így összesen 12. A három intézmény elnökei, már a Monti jelenlétében a legutóbbi csúcson megállapodtak, úgy döntöttek, hogy megoldják ezt a e, problémát. A parlament elnöke ragaszkodott ahhoz, hogy említette, hogy az álláspont változatlan. Teljes. teljes abszolút szükségünk van arra, hogy a magas szintű csoport elnökének kijelölését követően most már tényleg kezdődjön el az érdemi munka, mondjuk március során, még a választási időszak előtt, a jelenlegi bizottság és a parlament eh, mandátuma alatt, mert erről állapodtunk meg politikailag, hiszen az első eh, előzetes eh, következtetéseket még ez év vége előtt meg kellene tenni. Ahogy azt a hozzászólóink is jelezték, semmi okunk nincs arra, hogy elsiessük a saját források rendszerével kapcsolatos csomagról hoz, meghozni a döntésünket, azelőtt, hogy garantálnák számunkra, hogy a középtávú reformok elindulnak, és a magas szintű csoport, szakértői csoport elkezdi ma a munkáját, annak érdekében, hogy egy intézmény közi megállapodás szülesen ez ügyben, ahogy azt mi kértük és javasoltuk. Ezt a napi rendi pontot azt hiszem most lezárhatjuk. Időközben megérkeztek meghívott vendégeink, Györgyeva asszonyt és Janos Lewandowskit segítőikkel egyetemben üdvözlöm itt a Költségvetési Szakbizottság ülésén Strifler asszonyt is, aki pedig a Fejlesztés Politikai Szakbizottság alelnöke. A DEVE szakbizottságot Zsoli asszony elnökli, akivel együtt mi ketten eh, úgy döntöttünk, hogy ez kiváló eh, alkalom lenne, hogy egy ilyen nyilvános meghallgatást tartsunk az Költségvetési Szakbizottság ülésének keretében, ahol meghívjuk a két érintett eh, európai biztost annak érdekében, hogy felmérjük azt, hogy eh, kifizetési előirányzatok eh, tekintetében mik a finanszírozási szükségletek, főként a humanitárius segítségnyújtás tekintetében, hiszen úgy tűnik, hogy igen komoly e, igények merültek fel. Eredetileg a humanitárius segítségnyújtás lett volna a e, téma. Köszönöm a mm, biztos asszonyt, hogy elfogadta meghívásunkat. Ugyanakkor úgy e, véljük, hogy azóta felmerültek újabb sürgős esetek, nyilván mindenki tudja, hogy itt az elmúlt napok ukrajnai eseményére gondolok, illetve máshol is voltak olyan fejlemények, amelyek a természeti katasztrófák, vagy az előre nem látható politikai események esetében a kifizetési és kötelezettségi eh, előirányzatok eh, tekintetében 2013 végén láttuk, hogy milyen nehézségeink adódtak. Ezért azt javaslom, hogy kezdjük a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos problémákkal, hogyha önök is egyet értenek, és aztán majd meglátjuk, hogy ezen túl eh, mik azok a, a kérdések, amelyekről még beszélhetünk. Az Európai Parlament célja szándéka az, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a áprilistól júliusig elkövetkező időszakban a két parlamenti ciklus közötti e, időszakban kifizetési előirányzatok nélkül nem maradjunk hiszen az előre programozott, előre látható politikákon túl vannak mindig váratlan események, amelyekre fel kell készülnünk, és nem szabad hagyni azt, hogy a kimenő parlament és az újonnan megválasztandó Európai Parlament közötti időszakban lehetetlen helyzetbe kerüljünk. Michel szeretnél hozzáfűzni valamit ehhez? Parancsolj! Euh, Köszönöm, Lamassur úr! Ha megengedik, akkor én is szeretném Lewandowski és Györgyeva biztosokat üdvözölni. Nagyon fontos kérdésről tervezünk ma tárgyalni. Nagyon aggasztó eh, helyzetekről számolnak be a civil szervezetek eh, a tekintetben, hogy a humanitárius segítségnyújtás kifizetésének lelassulása veszélyezteti a munkájukat. Több szervezet arról számolt be, hogy az elején a DJ Echo csökkentette a támogatásokat, és ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek sokkal kevesebb embert, sokkal kevesebb helyen tudnak elérni. A humanitáris segítségnyújtás különösen veszélybe került a válság miatt. DJ Echo elő két részbe állók előfinanszírozásról kezdett, és 2014. júniusában következik a következő kivizetés. A humanitárius segítségnyújtást végző szervezetek így nagyon fájó döntéseket kell, hogy hozzanak, amelyek a kedvezményezettek életét is befolyásolhatják, veszélyeztethetik a legsürgősebb esetekre koncentrálnak, az élelmezés és vízhez jutási programokra gondolok itt, ugyanakkor fontos, hogy a legveszélyeztetettebb lakosságot segítség, akiket a visszatérő vásárok érintenek, például a visszatérő szárasság, asszály eh, miatt. Úgy érzem, hogy a, megfelel, a költségvetés megfelelő végrehajtása tekintetében tudjuk, hogy a katasztrófa megelőzésbe fektetett eh, pénzek eh, eh, mennyi, mekkora megtakarítást jelentenek. A humanitárius segítségnyújtást, hogyha rövid távon csökkentjük, akkor látjuk, hogy ez hosszú távon, közép-hosszú távon az Európai Humanitárius Segítségnyújtási Program fenntarthatóságát, élet képességét veszélyezteti. Lewandowski úrhoz fordulva azt kérdezem, hogy rövid és középtávon hogyan kívánják megoldani ezt a problémát, annak érdekében, hogy a humanitárius szempontból rettenetes következményekkel ne járjanak ezek a megszorítások. A Vörös Kereszt is megerősítette azt, hogy rengeteg menekült, aki már nem tudja például Szudánban megművelni a földjét, az szem miatt közeleg egy óriási fennáll veszély annak, hogy, hogy százezereket, milliókat érint majd az asszály miatt az éhezés, az éjség. Nos, mit tud, mond, mit tud mondani ezzel kapcsolatban nekünk Lewandowski úr? Köszönöm, Michel. Biztos asszony, Görkev asszony, talán kívánja ön kezdeni a hozzászólásokat? Ladies first, Janus. Janus, eh, hölgyeké az elsőbség, vagy hölgyek, eh, Janusé az elsőbség. Lengyelek először. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a meghívást azt hiszem Európa igen dinamikus mostanában, és az is igaz, hogy a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó igényeket is a keretek közé kell helyezni ez a válaszom a felvetett kérdésekre, és az előadásomban Györgyevel asszonynal meg is próbáljuk ezt majd válaszolni, de persze a szélesebb képet adunk úgy, hogy az európai költségvetést is figyelembe vesszük. Nézzük meg a 2013-as végrehajtást, a költségvetés végrehajtását. Igen, hát nem túlságosan csodálatos ez a táblázat, nem kell tőle elájulni, de itt azok az adatok láthatók, amik rendelkezésünkre álltak, mármint hogy milyen összegek álltak a rendelkezésünkre, és ezeket végre is hajtottuk. Tehát 2013-ban 8,6 milliárd euróval több összeget hajtottunk végre, mint a 2012-es évben. A hiányzó rész az a fizetések kiegészítése miatt keletkezett, mert a tanács ezt visszautasította. Vannak természetesen eh, átvitt összegek, eh, voltak egyéb kötelezettségvállalások is. Franciaország, Olaszország, Spanyolország esetében eh, kellett kiegészítéseket eszközölni, mert túl későn érkeztek meg a kifizetések, a szociális alapról van szó. Aztán voltak még a menedzsment és ellenőrzési rendszerek nem álltak készen Horvátországban, tehát ott is volt késleke, késlekedés, ez az oka ennek a, a hiánynak. Hogyha látják a táblázatot, lehet látni, hogy 99,9%-os a végrehajtási arány. Az egyetlen egy kivétel a versenyképesség. A gazdasági fellendülési terv Európában nem tökéletesen működik. Ez gyakorlatilag még egy figyelmeztetés arra nézve, és ezt kihangsúlyoznám, hogy a az elért eredmények kapcsán nem vagyunk biztos, biztosak. Hát 100% helyett 99,9% a végrehajtás, hát ez tényleg nagyon jó. És akkor megint kihangsúlyoznám, hogy a fizetések kiigazítását a tanács elutasította. Térjünk rá a, tényleg a gyakorlati megvalósításra. A dián a 2014-es kifizetések szerepelnek. Ugye mi nem tudtunk többet ígérni mint amit végre tudunk hajtani, vagy teljesíteni tudunk. Láthatják, hogy a kifizetések, amik rendelkezésre álltak 2014-re, 8,8 milliárd euróval vannak a 2013-as végrehajtási szint alatt. Tehát tényleg nagyon-nagyon szűkös a költségvetés, 9 milliárddal kevesebb áll rendelkezésre, mint amit 2013-ra engedélyeztek. Tehát tulajdonképpen ezzel azt jelenti, hogy a 2012-es szinten állunk. Ez a gyakorlati realitás. Tehát 2012-es szint áll a rendelkezésünkre, és nagy különbségek vannak. Nagyon picike a mozgásterünk, tehát nem milliárdokról van itt szó. Egy picike mozgástér van itt a költségvetésben, körülbelül 11 millió euró, 711 millió euró 2014-ben. Ami pedig még a fennálló, az úgynevezett fennálló kötelezettségeket illeti, tehát ezek ugye a lukak, ezek növekednek, továbbra is növekednek, viszont nem annyira gyorsan növekednek, ahogy az idő előre halad. Tehát, hogyha azt, ez sajnos még mindig növekednek, de legalább sikerült lelassítani ennek a gyorsaságát 2009 és 2014 között. Ezt lehet látni itt ezen a grafikonon. Van egy kategória, amit abszolút értelemben is sikerült csökkenteni, ez pedig a kohézió. Az első alkalom a kohéziós politika esetében ez, és a parlamentnek tartozunk köszönettel, emiatt, hogy ezt meg tudtuk oldani. Az európai költségvetés történetében általában a kohéziós politika végrehajtása eredményezi ezeket a lukakat, és most mégis ezt sikerült abszolút mértékben csökkenteni. A többi kategória, és itt jutnék el a humanitárius segítségnyújtásra, a többi kategória nő. Tehát a költségvetés többi része részén a ralok nőnek, bár nem annyira gyorsan, mint ahogy azt korábban tapasztaltuk, például 2009-ben. Gondolom, hogy ugye mindenki ismeri, hogy a kohéziós politika hogy működött 2013-ban, és ugye tudják, hogy a kifizetetlen számlák összege mekkora volt, ugye 16,3 milliárd euróról van szó de azért voltak még váratlan igények is, amelyek teljesen jogszerű számlák voltak, tehát ezeket vissza kellett téríteni, és 2013-ban érkeztek be. Ezek 60,8 60 milliárd euróra rúgtak és hangsúlyozom még egyszer, hogy ezek teljesen jogosak voltak, de a költségvetés nem volt elég arra, hogy ezeket az benyújtott igényeket, számlaköveteléseket teljesítsük. Megint az Európai Parlament segítségét kaptuk meg, nagy összegű kiegészítő, kiegészítő költségvetések és transferek születtek meg, és 53,1 6 milliárd eurót sikerült ebből realizálni, ebből picike maradt csak a hátralék a 2014-es évre. Ez a fontos üzenet. Aki még nem fizetett, de kohéziós politikára jogszerűen benyújtott számlák összegét, ugye most térítjük vissza. 24,4 milliárd euróról van szó. 23,4 milliárd euróról van szó. Ez egy teljesen normális. Hát a normális összeg az ugye 6-7 milliárd euró lenne, amiket decemberben benyújtanak számlákat, és akkor egy picit fennakadást okoz ez, de most 24 vagy 23 milliárd euróról van szó, most már értik önök is, hogy miért alakult ki ez a helyzet. A 2012-es összehasonlítást használva továbbra is, ez az összeg 20%-kal magasabb most. A parlamenttel és a tanácssal együttműködtünk, és megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a, megemeljük a plafont, de még így sem tudtuk ezeket a fennmaradó kifizetéseket csökkenteni, tehát feldolgozni ezt a hátralékot úgymond. És ugye felteszik a kérdést, hogy hogy lehetséges az, hogy ekkora hátralékkal küzdünk még most is. A figyelmeztetéseim ellenére mindenki azt kérte, tehát a tagállamok is, hogy a benyújtott igényeket lehetőleg egyenletesen teljesítsük az egész év során, de közben a gyakorlatban nem ez történt. A következő grafikonon láthatják, hogy mi volt a végeredmény. Tehát lát, látják a decembert. Gyakorlatilag októberben lelassultak a benyújtott igények, egyébként erre sem számítottunk, de aztán novemberben és decemberben a Brüsszelbe beérkezett igények aránya 38 százalék, 2012-ben 28 százalék volt. Ha megnézik december utolsó két hetét, akkor azt látják, hogy hatalmas ugrás van, és rengeteg benyújtott igény érkezik a tagállamoktól. Nagyon világos a magyarázat egyébként erre, mindjárt el is mondom önöknek. 2013-ban az N plusz 3 és N plusz 2 rendszer ér véget, tehát minden tagállam szeretné megúszni, hogy bármit vissza kelljen fizetnie. Emlékezzenek, hogy a tíz új tagállam plusz Görögország és Portugália lehetőséget kapott arra, hogy 2010-ig egy évvel bővítse ki az M plusz 2-es szabályt, tehát M plusz 3-as szabályra, és az azt jelentette, ugye 2010-től, hogy 2013-ban járt ez le, és mindenki igyekezett lehetőleg mindent benyújtani, azért, hogy ne kelljen aztán visszafizetnie semmit. Két ország volt, aki kapott még, Románia és Szlovákia további lehetőséget arra, hogy meghosszabbíthassa ezt a periódust, az M plusz 2-es szabályt, ugye. Még valami, amiben, amiről nem fogok nagyon sok részletet elmondani, van egy úgynevezett görög szabály, de ez is növeli a feszültséget. A 2013-as költségvetésben lehetett ezt látni, és van még egy magyarázat. Ugye a válság miatt a válságot megszenvedő országok még plusz topápra szorultak támogatásra, Portugália, Írország, Ciprus, Spanyolország, gyakorlatilag az azt jelentett, hogy a társfinanszírozás aránya változott meg, nőtt az EU aránya és csökkent az érintett országoké, így biztosítottuk azt, hogy a projektek végrehajtásra mehessen. Tehát három ok volt, ugye egyrészt az M plusz 2, M plusz 3 probléma, a görög szabály, és ezek a kiegészítések, amelyeket a válságot nagyon megszenvedő országoknak fizettünk. Tehát ez a három ok volt, amit felsoroltam. Most jön egy kicsit komplikáltabb grafikon, amely bemutatja, hogy annak ellenére, hogy mennyire igyekeztünk többet teljesíteni annál, mint amit eredetileg eh, a 2014-es költségvetésbe vonatkozóan megszavaztunk, eh, sajnos 2011, 12, 13-ban folyamatosan eh, nők a hátralék, tehát a fennmaradó teljesítetlen ügyek. Lehet látni az első oszlopban 2011-ben, hogy a kifizetések amelyeket valóban megkaptak az érintettek, majdnem annyi volt, mint a mi előrejelzésünk. Általában a tagállami előrejelzések ezeket azért kicsit diszkontáljuk, úgymond, tehát csökkentjük, mert a, csökkentjük, mert a tagállamok nagyon pozitívan tekintenek mindig a jövőbe, és egy kicsit rózsásabb képet szoktak festeni a gyakorlati valóságnál. Mindenféle módosító, kiegészítő költségvetések, transferek és minden igyekezetünk ellenére nem tudtuk az összes számla kifizetését elintézni de nagyon világos üzenete a korábbi táblázatoknak is ez, hogy egész egyszerűen ezt nem lehet megoldani, hogyha mindenki az utolsó két hétben áraszt el bennünket a kifizetésre váló számláival, ezt lehetetlen teljesíteni. Aztán a következő eh, dián már a 2014-es költségvetés gyakorlati valóságát lehet látni a kohéziós politikában rendelkezésre álló összeg felét arra fogjuk felhasználni, hogy a 2013-ból fennmaradt és még kifizetetlen számlákat fogjuk kifizetni. Valószínűleg a csúcson már túl vagyunk, tehát nem lesznek már ilyen hatalmas mennyiségű számlák. Ugye a tagállamok igyekeztek megmenekülni attól, hogy vissza kelljen fizetniük a felhasználatlan összegeket. Mindenesetre a szándék az világos, innen is maradni fog majd 2015-re még fennálló kifizetetlen számlahegy, talán egy kicsit kisebb. A tagállamok áprilisban küldik majd el az előrejelzéseiket a helyzetről, és akkor ebből talán meg tudjuk becsülni, hogy milyen visszatérítési igények maradnak 2014-ből, amelyeket 2015-re kell átvinnünk. Most pedig tulajdonképpen, eh, hát inkább Kriszelina része következik, a humanitárius segítségnyújtás, de Györgyeva asszony nagyon meggyőző volt, azt hadd mondjam el. Rendkívül határozottan küzdött azért, hogy a humanitárius segítségnyújtás megmaradjon. A tárgyalások során ugye arról volt szó, hogy drasztikusan csökkentik az Európai Unió költségvetését a bizottság javaslata, 2011-es javaslata alapján. Volt egy tipikus eh, javaslat, ugye, a külső cselekményekben 10,3 milliárd eh, euró a négyes eh, fejezetben 2011-ben a bizottság nem ezt javasolta. Volt egy olyan terület, amit a nem érintette a költségvetés csökkentés, ez volt a humanitárius segítségnyújtás. A kivételek egyike volt ez, nagyon ritka kivétel el kell mondjam azt is, tehát még egyszer, hogy nagyon-nagyon kevés az olyan terület, ahol nem volt költségcsökkentés, és itt az összegek 2014-ben nőnek 2013-hoz képest. Ez a legmagasabb összeg a költségvetés történetében, amelyet humanitárius segítségnyújtásra fordíthatunk, annak ellenére, hogy mi a valóság, micsoda hátralékok vannak, amiket még teljesítenünk kell, és így tovább ezt a helyzetet már felvázoltam. Nem fogok a részletekbe bocsátkozni, mert Krisztalina majd ezeket elmondja. Van itt egy komoly probléma, az egyik táblázatomban egyébként felhívtam a figyelmet. Sajnos a kötelezettségvállalások és a kifizetések között van egy szakadék tehát a két előirányzat típus közötti szakadék komoly gondot okoz. A nagyon kényes kérdés humanitárius esetben ez, hiszen tudjuk, hogy a kötelezettségvállalás esetén a kifizetést ennek rögtön követnie kellene. Itt nem lehet húzni az időt, mert szükség van arra, hogy teljesítsük ezeket a kötelezettségvállalásokat a helyszínen, a rászorulóknak szüksége van ezekre a kifizetésekre de sajnos ez a szakadék, ez a távolság nő, ahogy mondtam, a RAL és az összes további probléma, amit felsoroltam, okozza ezt. 400 hogy is volt az? 2009-ben volt, kérdezi a biztos úr. 450-458 millió euróról van szó, de sajnos ez növekszik. Hát remélhetőleg majd erről Krisztelina mond egy-két szót mindjárt. Mit lehet tenni? Tehát hogyan kell vagy hogyan lehet ezt megoldani. 2013-ban a humanitárius segítségnyújtás az összes kiegészítésben benne volt a költségvetésben, tehát itt nem csak a kohézióról van szó, és az összes további kategóriáról, mindenütt megjelent a humanitárius segítségnyújtás, és ez annak köszönhető, hogy a biztos asszony ennyire meggyőző érvekkel állt elő a 2-es és 8-as kiegészítő költségvetésben is, aztán a 4-es fejezeten belüli átcsoportosításoknak köszönhetően, és tehát ez azt jelenti, hogy a többi kategória nem szenvedte meg azt, hogy a humanitárius segítségnyújtásra felhasználtuk ezeket az összegeket, aztán ugye a sürgősségi tartalékot is alkalmazták, valamint az úgynevezett globális transfert a humanitárius segítségnyújtásra az év végén. Ezt lehet látni a dián. Ami 2014-et illeti, ugye erről kell beszélnünk, ezt említettem az előbb, tehát erről a szakadékról, mert sajnos az erőforrásoknak csak az egyharmada, vagyis az egyharmadát már kifizettük. A kötelezettségvállalások szintje rekord magas, viszont sajnos a kifizetések és a kötelezettségvállalások között szakadék van, ahogy mondtam. Biztosak vagyunk abban, hogy 2013, as módszert alkalmazva minden mozgásterünket fel kell használni arra, hogy a lehető legtöbbet teljesítsük. De igazság szerint most már Krisztalina területét, témáját vettem át. A táblázatban látszanak a 2014-es intézkedések is. Majd, hogyha nem lesz elég, akkor elmondhatom azt, hogy 2014-ben mondjuk hogyan gondolnám a költségvetés végrehajtását, vagy a bizottság ezt hogyan gondolja. A bizottság tulajdonképpen egy nyilatkozatban fogalmazta ezt meg, tehát a, a speciális eszközökkel együtt, és én nem csak a humanitárius segítségnyújtást gondolom, hanem azt, hogy a 2000, arra is gondolok, hogy a 2014-es költségvetést hogyan eh, hajtjuk végre. Ugye 9 milliárd euróval kevesebb összegről van szó itt, mint 2013-ban, ezt ne felejtsék el. Tehát minden speciális eszköz föl kell, hogy használjunk, és még egyéb sürgőségi intézkedéseket kell hoznunk a 13-as cikk értelmében, tehát a költségvetési rendelet 13-as cikkének értelmében. Így próbálhatjuk majd megoldani a helyzetet, ennyit tudok március elején elmondani. Nem csak a humanitárius segítségnyújtásról van itt szó, ami nehéz helyzetben van, hanem az egész 2014-es költségvetés végrehajtásáról. Köszönöm szépen. Medem. Köszönjük, biztos úr. Biztos asszony? Okay. Ah, uh, Lamassur. Köszönöm, Lamassur úr, Stifler asszony, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás költségvetését eh, megtárgyaljuk, és ha nem menjek, akkor folytatom angolul. uh, very great. Nagyon hálás vagyok önöknek azért, hogy Lewandowski úrral együtt itt szólhatunk önökhez, és Lewandowski úr kezdte, ugyanis szeretnénk ezekkel a javaslatokkal valóban előrelépni. Nagyon aktuális ez az eszmecsere a humanitárius segélyekkel kapcsolatos költségvetési helyzet megvitatása. Ugyanis rendkívüli külső nyomás nehezedik ránk, és most először a legmagasabb szintű vészhelyzet kategóriában vagyunk a humanitárius segélyek tekintetén. Négy helyen, Szíria, Fülöp-szigetek, Közép-Afrikai Köztársaság és Dél-Szudán, ez a négy terület, ahol a negyedik fokozatban vagyunk és nem várhatunk, nem számíthatunk arra, hogy a jövőben ezen négy közül valamelyik kiesne, hiszen itt van még a klímaváltozás, aminek következtében egyre több lesz a természeti katasztrófa, és egyre komplexebb konfliktusok szemtanai vagyunk, nem állami szervek részéről sok az erőszakos cselekmény. Ma három ponttal szeretnénk foglalkozni. Ezzel egészíteném ki azt, amit Lewandowski úr már elmondott. Mi is a helyzet jelenleg költségvetési szempontból az idei év elején? A második dolog, milyen intézkedéseket tettünk, hogy a 2014-es programunkat teljesíteni tudjuk, és a harmadik, a legfontosabb, mit tehetünk annak érdekében, hogy a humanitárius segélyezés rendszerét szilárdabb alapokra tudjuk helyezni a jövőben, elismerve azt, hogy ez különleges, mert életeket mentünk vele. Tehát kezdjük az idei helyzettel, hol álltunk, hol tartunk most. Ahogy a Lewandowski is elmondta, a bizottságtól és önöktől, a parlamenttől, és tulajdonképpen a tagállamoktól kapott támogatásnak köszönhetően idén a legmagasabb eh, a költségvetésünk, eh, de ez a kötelezettségvállalási előirányzat, még nem a kifizetés. És most két hónap után egy harmadát eh, ennek a rendelkezésre álló költségvetésnek már el is költöttük miért még ki kellett fizetnünk 160 millió eurót, ami tavalyról húzódott át erre az évre. És olyan helyzettel állunk szemben, amikor is egyre több a kötelezettségvállalásunk, ez halmozódik Negatív egyensúlyba kerültek tehát a kötelezettségvállások és a kifizetések, és ez vonatkozik a szokványos költségvetésre, és sajnos a sürgősségi vész tartalékra is. Hogyha valami előre nem látható esemény következik be, ami a tavalyi években újra és újra előfordult, és idén is, akkor csak a kifizetésekre tulajdonképpen a szükséges összegnek csak a fele áll ténylegesen készpénzben rendelkezésre. Tavaly évben a magas szintű kötelezettségvállalás első címzetje Szíria volt, 515 millió euróra vállaltunk kötelezettséget, de a másik helyszínek, különösen a közép-afrikai köztársaság, azután Dél-Szudán, ahol nagyon erős az EU eh, elkötelezettség, vagy kötelezettségvállalása, illetve a Fülöp-szigetek, ahol az EU szintén bizonyította, hogy mire képes a segítségnyújtás területén, szintén tovább igénylik a támogatást. Lewandowski úr is elmondta, tavaly tudtuk kezelni a hátralékot azzal, hogy új pénzeket kapott a humanitárius segélyezés, a költségvetési eljárás, például a globális transferek keretében. De most már erre nincs lehetőség, ez a biztos úr előadásából világosan kiderült. A teljes EU költségvetésben ez a könnyű megoldás most már nem áll rendelkezésünkre. Mit is tettünk? És ezzel rátérek a második pontra, a rendkívüli pénzügyi költségvetési szűkösség kereteiben is, hogyan próbálunk segíteni a leginkább rászorulóknak. Nos, megtettünk nagyon felelősségteljes módon minden intézkedést, hogy mégis teljesen végre tudjuk hajtani a kötelezettségvállalásunkat 2014-re vonatkozóan. És ez nem csak a humanitárius segélyért felelős biztos döntése, hanem az egész bizottság döntése, amiről beszélek. Nagyon alapos, szisztematikus módon felülvizsgáltunk minden egyes tételt, minden egyes kötelezettségvállalást, minden szerződést. Klaus Adezon, a főtitkárunk is itt van, neki is, és az DJ Ekos kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki biztosította azt, hogy a programunkat tudjuk teljesíteni. Tehát először is az előfinanszírozási részt csökkentettük olyan partnerek esetében, akiknek szilárd volt a helyzete a mérlegük szerint. Stifler asszonynak is mondom, az NGO-k, a civil szervezetek rendkívül fontos szerepet játszanak az életmentő műveletek során. A 80%-os társfinanszírozási arányt tudtunk megtartani a kis eh, civil szervezetek esetében, amelyek kevésbé rugalmasak. Ugyanakkor csökkentettük, 40%-ra vittük le a társfinanszírozási arányt a nagy ENSZ szervezetekkel kapcsolatban, amelyek eh, szolidaritást mutatnak természetesen, de akiknél lehetőség volt erre a társfinanszírozási arány csökkentésére, mert hosszú távon ezt a terhet jobban el tudják viselni. Persze végül majd nekik is ki kell fizetni, amit ígértünk. Minden egyes műveletnél megnéztük azt, hogy a végrehajtási időkeretet lehetne csökkenteni. Azután megnéztük a szerződés volumenének csökkentésének a lehetőségét, hogy ez esetleg azonnali megtakarítást lehetővé tesz de teljes mértékben megőriztük az életmentő prioritást élvező szerződéseket. És még három dolgot tettünk meg Pibalks eh, biztossal együtt működünk, megpróbáljuk meghatározni az ő költségvetésének, a fejlesztési költségvetésnek minden olyan elemét, amelyet át lehetne csoportosítani stabilizációs célra, vagy az ellenálló képesség növelésére. Ez is nagyon fontos program, ahogyan ezt Stifler asszony is eh, kihangsúlyozta és el tudom mondani, hogy elég nagy puffer jön létre a, mind a két fél számára e, jelentős csökkentésekből az edérben. A, szeretnék szólni röviden az úgynevezett elfelejtett konfliktusokról vannak sokan, akik szenvednek, akikre már nem figyel oda a világ, és mi, az EU jelentik számukra az egyetlen reményt. Itt semmiképpen nem tántorodhatunk el, a vállalásainkat, teljesíteni kell az ő esetükben állandóan felülvizsgáljuk eh, az különböző helyszíneken, hogyan változik a helyzet. A legfegyelmezettebb módon kell a e, pénzeket e, elkölteni, azok kell, hogy kapják, akik a legjobban rászorulnak a segítségre. És mindenre csak azért van lehetőség, mert nagyon szorosan együttműködünk a partnereinkkel. De ezzel csak eddig juthatnánk, és most érnék rá a harmadik legfontosabb részére a hozzászólásomnak. A jövőbe tekintünk. Milyen lépéseket tehetünk meg annak érdekében, hogy megoldjuk a jelenlegi problémákat, és megakadályozjuk azt, hogy ezek a problémák újra előálljanak teljesen nyilvánvaló, hogy itt tép, két lépést, intézkedést kell megtenni. Az első, és önököz, mint költségvetési hatósághoz fordulok, hogy ezt hagyják jóvá. Lewandowski úr is felvázolta már, el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne mobilizálni a költségvetési keretekbe beépített minden mozgásteret, az összes rugalmasságot. És ilyen módon lehetővé tehetnénk azt, hogy a, azok a kifizetési előirányzatok, amelyek csökkenthetik a hátralékot, tehát hogy ezeket a kifizetéseket teljesítsük. A kifizetési hitelek átcsoportosításának az egyik módja a jelenlegi keretet fel kell, felül kell vizsgálni és hogy csökkenjen a hátralék, ehhez 400 millió euróra van szükség idén, és a 400 millióból 150 millióra van szükség júliusig, tehát júliusig ennyi pénz kell. Továbbra is szorosan együtt fogunk működni Lewandowski biztossal, de szükségünk van arra, hogy a fejlesztési és a költségvetési szakbizottságok a radar ernyőjén folyamatosan nyomon kövesse ezeket a kifizetéseket. Nagyon fontos számunkra, hogy szilárd alapokra helyezzük a, ezt a segélynyújtást. És azt kérem önöktől is, hogy akadályozzuk meg ezt, a, hogy újból elinduljon egy ilyen lavina. És el kell fogadni kivételesen, azt, hogy a humanitárius segélyt kizárjuk a kötelezettségvállalások, illetve kifizetések közötti mm, dilemmából, diszkrepanciából a tartalék alkalmazásával. A parlament mindig is azt támogatta, hogy a vész tartalék humanitárius segédés esetében ilyen kivételt képezzen és most ezt a politikát kell követni. Miért kérem azt, hogy különlegesen kell kezelnünk a humanitárius segély kérdését? Nem tudom, hogy ki lesz majd a következő ciklusban ennek a felelőse, de mindenképpen szilárd alapokat kell most, meg, most már megteremtenünk. A humanitárius segélyezés azért rendkívüli, mert életeket ment. Itt a késedelem a kifizetésben azt jelenti, hogy emberek halnak meg és mivel a humanitárius segély csak 0,64%-a az egész költségvetésünknek, kivételes módon bevezethetünk egy szabályt a következő évekre, miszerint a ugyanannyi kifizetési kreditre van szükség, mint amennyi a kötelezettségvállalás. Ahogyan Lewandowski is rá, biztos is rávitatott arra, e kötelezettségvállalás, és utána szinte azonnal fizetünk. Nem lehet a kettő között szakadék. A itt ebből a humanitárius segélyből gyógyszereket vesznek, és ez, ehhez nekünk kell adni a pénzt. Remélem, hogy mi itt közösen, és konzultálok közben a tagállamokkal is, és ők is támogatásukról biztosítanak, tehát együtt gondoskodhatunk arról, hogy ez a probléma a jövőben ne forduljon elő újra és újra, ami miatt a munkatársaink és a partnerink nagyon kemény döntéseket kell, hogy hozzanak arról, hogy ki maradhat életben, és ki nem. Meg vagyok győződve arról, hogy amit teszünk, az erkölcsileg helyes, és ez a saját érdekünk is egyébként. Miért? A humanitárius segélyezés területe az, ahol Európa tényleg hitelessé vált. Ezt tisztelettel adóznak ennek, mert jó az, amit csinálunk. Évtizedek óta ruházzunk bele ebbe, és ezért bölcs dolog azt, hogy ezt egy egyszerű döntéssel megvédjük. Ezt lehetettem önöknek javaslatot. Nagyon turbulens időket élünk, és olyan helyzetekkel állunk szemben, amikor a humanitárius segély, mint például amit szíriaiaknak adunk, akik Jordániában, Libanonban, Egy- Egyiptomban, Irakban vagy Törökországban keresnek meredéket, tehát ezek az emberek kapják a segítséget, de Enélkül a menekült áradat indulna el, és ez, ezből a szempontból is meg kell néznünk, hogy ennek milyen hatása lenne Európára. Nyilvánvalóan én teljes szívvel képviselem azt, hogy erkölcsi eh, szempontból helyes az, amit teszünk, és ezért tesszük elsősorban, de azért zárójelben hozzátehetjük mellé, hogy eh, önérdekből is így kell eljárnunk. Köszönjük, biztos asszony! Többen kértek szót, meg kérem, hogy mindenki próbálja rövidre fogni, mert mondja, hogy 11-kor mennie kell. Esőként annyian szen az előadónk. Köszönöm elnök úr, köszönöm a biztosoknak is, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Georgieva asszonynal egy hónap ezelőtt találkoztunk, mert a civil szervezetek jelezték, hogy mondjuk kórházakat kellett zárniuk vagy a élelmiszerbankokat kell bezárniuk, egész egyszerűen azért, mert kevesebb finanszírozáshoz jutottak. Konkrét kifizetések nem nagyon e, érkeztek. Az nem megy tovább, hogy olyan csekeket, fedezetlen csekeket állítsanak ki, miközben nem érkeznek pénzek a számlájukra. Lássuk, hogy mit lehet tenni. Több pénzre van szükségünk, ez gyakorlati igény, ez adott. A rugalmasági eszközök, a víztartalék, mind-mind felmerültek, szerintem a legnagyobb összeg ez 3-4 milliárd, hogyha teljes mértékben ki ürítjük ezt a víztartalékot. Ami a strukturális alapokat illeti, a Költségvetési Bizottság titkársága tavaly 11,2 milliárdos igényről, amikor beszéltünk, akkor ez elég lesz, de aztán a legalább 20 milliárdos kifizetetlen számlával láttunk neki ennek az évnek. Végül 23,4 milliárd lett, úgyhogy optimista volt a 20 milliárdos becslés. 20. 26, legalább 26 milliárdos hátralékkal kell nekivágnunk majd a következő évnek, és hát ez a 4 milliárdos vésztartalék keret igazából csak egy csepp az óceánban, az igazi igényekhez hasonlítva. De legalább ezt a cseppet az óceánban valahogy mindenképpen biztosítani kéne, ezt hogyan fogjuk garantálni. Második kérdésem Giorgio asszonyhoz fordulva. A vésztartalék tekintetében is, illetve több esetben is a, a költségvetési plafon fölé kúztunk. Nem csak a kötelezettségvállalások, hanem a kivizetések is a plafon fölé kúztak. És az a benyomásom, a bizottság is egyetért velünk, ezért mondtunk igen a több éves pénzügyi keretre. Mert így értelmeztük mi is a helyzetet. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a tanács másképp látja a dolgokat. Azt szeretném tudni, hogy mikor várható az Európa Bizottságtól az, hogy a plafonon fölül kivizetésekre javaslatot tegyen, hiszen eh, egyformán gondolkodunk ez ügyben. Nagyon fontos, hogy elgondolkozzanak ezen Lewandowski úr, György asszony. Elképesztő, hogy idáig juthattunk, hogy a humanitárius segítségnyújtás tekintetében kialakultott ez a helyzet. Köszönjük, a Jensen, Salvador Rey szó. Sí, gracias, señor presidente. Me quedo con la... Köszönöm, elnök úr. Folytatva Jensen gondolatmenetét, fedezetlen csekkeket töltünk ki az évek alatt kialakult ez a költségvetési illúzió, olyan pénzt költünk el, ami igazából nincs is meg. A költségvetési szakbizottságban mi mindig a kötelezettségvállalási előirányzatokkal voltunk elfoglalva, aztán utána szembe sülünk a valósággal, mi szerint nincs elég pénz arra, hogy a kötelezettségvállalásainknak eleget tegyünk. egy plafont határoztunk meg arra, hogy 2014-ben mennyi pénzt költhetünk. De hogyha a víztartalék alapra, tehát a víztartalékra is támaszkodunk, hát igazából ez sem megoldás, azt kell, hogy mondjam. 25 milliárd euró ról beszélünk, kifizetések tekintetében ekkora a lemaradás, ekkora a hátralék. Ilyen tekintetben a víztartalék csak egy csepp a tengerben. Április végéig remélhetőleg tudjuk, hogy mik a tagállami becslések, és akkor általánosságban véve jóval szigorúban kell eljárnunk. Tavaly már így jártunk el Lamaszúr elnökünk vezényletével. Egy ilyen early warning rendszer, egy korai figyelmeztető rendszer kell, hogy működjön a tanács parlament között azzal kapcsolatban, hogy a kifizetési előirányzatok tekintetében az év végén hogyan állnak majd a dolgok. Hiszen a tagállamoktól az év végéhez közeledve egyre több igény érkezik be, hiszen a költségvetési konszolidáció idejét éljük, és hát a parlament és a bizottság nem mondhatja meg, hogy a tagállamoknak mik a valós igényeik. Jó volt azt hallani, hogy Györgyeva asszony a végén konkrétan is utalt egy olyan kérdésre, hogy nem tagállamok tekintetében, amit most mondok, amire most próbálok utalni, az az, hogy tulajdonképpen nagyon sok e, igény érkezhet be mm, e, humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó igény, mondjuk Észak-Afrikával kapcsolatban az elkövetkezendő hónapokban ez elkerülhetetlen. A spanyol képviselőként ezt különösen élesen látom. A tagállami becslésekkel tudunk csak dolgozni, főként az 1A költségvetési fejezetben igazából nincsenek új hírek. Azt tudjuk, hogy az 1B eh, az javult, de hát még itt is bőven vakok, van ok az aggodalomra. Ilyen alacsony kifizetési irányzatokkal nehéz megoldást találni. Ez biztos. Köszönjük. Én is szót kértem, de hát nagyon sokat nem tudok hozzáfűzni az előttem szólókhoz, hiszen ők valóban kiválóan összefoglalták a problémát. Annak örülök, hogy a két biztosunk ellátogatott ide és összefoglalták a problémát, de hát mi tudjuk, hogy a kifizetési előirányzatok tekintetében általánosságban mi a probléma, illetve konkrétan a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos kifizetési előirányzatok problémájával mi nagyon is tisztában voltunk, nincs arra szükség, hogy ezt van nekünk valaki újra elmondja. A tanács képviselő is itt túl közöttünk, de nincs itt mint a 28 miniszter, pedig inkább arra lenne szükség, hogy őket kifaggassuk. Mi az Európai Bizottságtól kapott információk alapján tudunk csak számolni azzal, hogy mi lesz a konkrétan megvalósuló kifizetés. Légből kapott számoknak tűnnek ezek, sajnálatos módon évről évre az a helyzet, hogy a parlamentnek megint csak igaza van, amikor megkérdezzük a számok valóságát, a strukturális alapok tekintetében az 1B költségvetési fejezetben több mint 23 milliárd eurónyi kifizetetlen szemről van szó, legalább egy milliárdot több is lesz ez még. Óriási probléma ez. Talán van annyi mozgásterünk, hogy megoldjuk ezt a problémát. De egyetértek azokkal, akik Györgyeva asszonynak köszöntet mondtak. Jó volt, amit elmondott, de hát a tanács kezében van a megoldás kulcsa. Nem a számokkal van a probléma, nem a matematikában keresendő a probléma. Elsősorban humanitárius segítségnyújtás tekintetében problémás a finanszírozás kérdése, amely egyébként emberek százezreinek, millióinak az életét befolyásolja. De hát itt csak nagyon durva becsléssel dolgozunk, 25 milliárd körüli számok hangzottak el. De vannak más területek, ahol szintén várják Brüsszelből a pénzt, az egyetemek, a kutatóintézetek, és fontos, hogy meglegyen a pénz azokra a programokra, amelyeket az Európai Parlament is megszavazott. Tehát az Európai Bizottságnak és a Parlamentnek a tanácshoz kell fordulnia, hogy megoldást találjunk. Még egyszer mondom, a tanácsnál keresendő megoldás kulcsa. Hello Trüppel. Köszönöm én is a két biztosunknak, eh, hogy ellátogattak eh, közénk. Valóban a kohéziós politika tekintetében igen komoly problémák vannak a kifizetésekkel. A politikai megoldás az úgy tűnik, hogy az adott költségvetésen belül legnagyobb mértékű rugalmasság lehet a megoldás. Egy másik problémára is utalnék, ahogy arra Georgieva asszony is utalt, ez pedig a humanitárius segítségnyújtási eszközöket illeti. A stabilitás és béke eszköz térnék rá, ahol szintén óriási a szakadék a a kifizetések között. A bizottság szerint 2014-ben Szíria, a közép-afrikai köztesség és Dél-Szudán kivételével más finanszírozás nem elképzelhető, legalábbis nyár előtt újabb pénzek nem várhatók, mert pedig így a stabilitás és békmechanizmus egész egyszerűen kifogy a pénzből. Nem csak a humanitárius nyújtása problémás, hanem a stabilitási eszköz is óriási bajban van. Ezért azt gondolom, hogy az béke és stabilitási mechanizmusra is valahogy pénzt kell találni, hiszen ha nem így járunk el, akkor a hitelességünk forog kockán. Köszönöm. Uh, Ivailo Kalfin. Ivailo Kalfin következik. I would like to... Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönteni a bizt- megköszönni a biztosoknak, hogy eljöttek és felvezették ezt a témát. Talán a humanitárius segítségnyújtás állapotán jól látszik, hogy milyen a költségvetés, nagyon-nagyon szűkös ez, de a többi területen is ugyanez van, és rengeteg gondunk van másutt is. Azonban szeretném támogatni Georgiava biztos asszony érveit, már amennyiben ugye elmondta, hogy a kifizetéseket a kötelezettségvállalások szintjére kellene emelni. Ez nem látszik annyira, de itt ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha egy humanitárius válság esetén cselekszünk, akkor tényleg kézzelfogható segítséget kell nyújtanunk, ígéretekkel nem tudunk megoldani semmit. Amikor mondjuk jövőben is, ez módszertan szempontjából mondom, a költségvetéseken dolgozunk, akkor az ilyen szempontokat figyelembe kell venni. Valóban nőttek idénre a kötelezettségvállalások, a humanitárius segítségnyújtás esetében is, de egyébként az összegek ugyanott állnak, ahol az előző években voltak. Nem mondom, hogy ez rossz dolog, tehát legalább a kötelezettségvállalási erőirányzatok ott vannak, tehát tudjuk, hogy igen, itt több pénz lesz. De a kifizetések késletetése elfogadhatatlan. Az, az is érdekel engem, hogy ez a 160 milliós összeg, ez hogy került tavalyról idénre, nem tudom, talán ezt jobban meg tudná világítani, hogy megígértünk valamit, és nem fizettük ki, vagy ezt egyszerűen nem értem, hogy a gyakorlatban ez hogy alakulhat ki a kötelezettségvállalások és a kifizetések között ekkora szakadék, tehát mindenképpen valami megoldást kell erre találni a jövőben, erre a problémára a költségvetésekben. Én nem hiszem, hogy elég lesz egyébként a mozgástér, rengeteg kéremet fognak benyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Iványló, és Álda következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Persze először is én is szeretném megköszönni a biztosoknak azt, hogy pontosítottak itt egy-két dolgot, és lenne néhány megjegyzésem a parlament álláspontjáról. A végén pedig konkrét kérdéseket is fel szeretnék tenni a biztosoknak. Annak nem hiszem, hogy sok értelme van, hogy újra és újra megrágjuk ezt a szakadékot, amelyik évről évre nő, minden évben kialakul. Gyakorlatilag minden évben be kell ezt is tervezünk a költségvetésbe. Szerintem világosan látszik, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret gyakorlatilag egyáltalán nem olyan, mint a, amit az én frakcióm kért annak idején. Egy kis mikrofonhiba, és a, az előadó folytatja. Tehát a jelenlegi több éves pénzügyi terv nem az, amit az én frakcióm szeretett volna látni. Nagyon távol áll attól a végösszegek tekintetében is, illetve a rendelkezésre álló összegek elosztása tekintetében is. Ezt egyébként nemrégiben megint elmondtuk. Ugye a megállapodás az attól függött, hogy megszülessen ez a magas szintű munkacsoport a saját források témájában, de hát még ez sincs kész, és ez a munkacsoport sem kezdte meg a munkáját. A parlament pedig erre, erre igazán büszke lehetne, hogy ezt sikerült elérni a szükséges előforrások mobilizálását én támogatom, meg azt is, hogy rugalmassági eszközöket alkalmazzunk. És szerintünk az is nagyon fontos, hogy meglegyen ez a tartalék a vészhelyzetekre. De hát itt kis összegekről van szó, hogyha az egész képet nézzük. Ahogy a biztos úr is elmondta, kis összegekről van szó, és a biztos asszony kihangsúlyozta, hogy itt emberek élete forog kockán, és nem hiszem, hogy éppen ezért bármifajta késlekedést megengedhetnénk a kifizetések terén. Hiszen bármifajta késlekedés azt jelentheti, hogy emberek veszítik el az életüket. Ezért nagyon fontos ezeket az eszközöket a lehető leggyorsabban mozgosítani szerintem ez a folyamatos alultervezés a költségvetésben végtelen, problémák végtelen sorozatát fogja felvetni. Ki tudja, hogy mi történik majd Ukrajnában? Ki tudja, mi történik a világon az elkövetkezendő hónapokban? Bármikor szembe találhatjuk magunkat egy másik katasztrófával, mondjuk egy olyannal, mint a Fülöp-szigeteken. Persze azt reméljük, hogy ez nem így lesz, de hát egészen hihetetlen méreteket öltött például ez az utóbbi soha nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, viszont a költségvetési korlátozások, amelyekkel szembenézünk, mindig azt jelentik, hogy soha nem tudjuk teljesíteni azt a támogatási szintet, amit kitűztünk magunknak. Ezért ez lenne a kérdésem. Mi a gyakorlati helyzet? Tehát konkrétan érdekelne. Ugye 200 millióval csökkent a segítségnyújtás, tehát konkrétan érdekelne, hogy mi most a helyzet és a kurd kérdés is. Körtis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy talán büszkék lehetnénk arra a teljesítményre, amit a parlament elért a humanitárius segítségnyújtás esetében, tehát ez, ezt a rekordot. Hogyha megnézzük a tagállami politikákat, és megnézzük hogy hogyan működik ez, akkor azért büszkék lehetünk magunkra, de nagyon nehéz úgy költségvetést tervezni, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni. Lehet, hogy humanitárius segítségnyújtásra lesz szükség, vagy katonai segítségnyújtásra Mali, Fülöp-szigetek, Dél-Szudán, Afrika szarva, és így tovább. Nem csak arról van szó, hogy legyen pénz, hanem arról is szó van, hogy az Európai Uniónak jelen kell lennie a helyszínen, és ezt a véleményt szerintem ez a szakbizottság és a fejlesztési szakbizottság is osztja, ugyanolyan állásponton vagyunk a kérdésben. Mindig szemünk előtt tartani először is azt, hogy közösen kell fellépnünk, tehát a parlamentnek és a bizottságnak együtt kell fellépni a tanácssal szemben, és meg is magyarázom, hogy miért. Soha nem tudjuk, vagy nem tudhatjuk, hogy milyen helyzet alakul ki a közeljövőben, vagy milyen válságok alakulnak ki. A bizottság egyébként nálam, és mindenkinél jobban tudja, hogy ez az igazság és tudják önök is, hogy több ezer életet lehet megmenteni ezeken a helyszíneken, de ez azt jelenti, hogy olyan megoldást kell találnunk, ami működik, a megoldást a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság kell, hogy kidolgozza itt a parlamentben. Én szerintem arra van szükség, hogy beleegyezzen a tanács abba, hogy komolyan megvizsgálja ezeket a javaslatokat, amiket letettünk az asztalra, amiket a biztosok itt említettek. Köszönöm szépen. Madame Striflet. Euh, Köszönöm. Egy kérdésem lenne Lewandowski úrhoz. Milyen konkrét ö, megoldásokra kívánok ö, javaslatot tenni, hogy ha az átcsoportosítás megtörülik, akkor ez mekkora összeg lesz, és elég lesz ahhoz, hogy a kifizetéseket, a hiányzó kifizetéseket ez lefedje illetve valami újító jellegű megoldásokon gondolkodnak-e arra vonatkozóan, hogy a humanitáris segítségnyújtás kifizetés a tekintetében ez a probléma újra ne fordulhasson elő. Köszönjük, Monika Holmájer. Um, Herr Kommissar, Frau Kommissarin, Herr Kommissar. Biztos asszony, biztos úr, még egy kérdést szeretnék feltenni. Miután az afrikai kontinensen szeretnénk megőrizni, hogy így fogalmazzak a befolyásunkat, és ott lenni, segíteni azoknak, akik elvárják ezt a segítséget, akik szükséget szenvednek, és várják, hogy pénzügyi segítséget is kapjanak. A tagállamok készen állnak-e a bizottság megtette a kezdeményezést. A fejlesztési költségvetésben lévő pénz egy részét át lehetne csoportosítani? Hol tartanak az ilyen kezdeményezések? Van-e határozottabb eltökéltség erre? Mert én úgy látom, hogy még mindig nagyon, nagyon nagyok a választó vonalak nagy a megosztottság a tagállamok között, és ez kifelé is látszik. De vannak olyan tagállamok, akik kitűzték azt a célt, hogy egy adott összegű közösségi kötelezettségvállalás legyen a jövőben, és akkor a nemzeti költségvetésekből is esetleg befizetnének az EU költségvetésbe. Görön. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztosoknak, amit elmondtak. Rendkívül jó és nagyon fontos volt ez a két előadás. Ahhoz kapcsolódnék, amit Stifler asszony eh, és másik kollégám elmondtak. Brok úr és Szalafranka úr a külügyi bizottság képviseletében emelték ki azt, hogy a stabilitás, a béke megőrzése érdekében milyen elkötelezettségre van szükség. Most idézem, Körülbelül 100 millió euró plusz kifizetésre van szükség a külügyi kifizetések területén, és ők megemlítették Ukrajnát is, Közép-Afrika és Dél-Szudán mellett. Nyilvánvalóan, hogy gazdasági, pénzügyi segítséget kell majd adnia az Európai Uniónak, még akkor is, hogyha más alapokból, mint ami honnan az Afrikának folyosított segélyeket fizetjük. Mik a konkrét javaslatok, kérdezem a biztos asszonytól, hiszen ilyenekre van szükség ahhoz, hogy az Európai Parlament bármit is tenni tudjon. Mi az ön terve, a szándéka? a humanitárius segélynyújtás, azután a stabilitás és békeinstrumentum eszköz kapcsán mik a konkrét tervek. Köszönöm szépen. Megengedik akkor én is hozzáfűznék három megjegyzést a kollégák által elmondottakhoz. Először is értem, hogy a probléma a humanitárius segítségnyújtási kifizetési előrejelzetek milyen problémát jelentenek, mert ahogy az például más területeken, például a kohéziós alapok területén is, az eh, előző évet is igen nehéz helyzetben zártuk. Sajnálatosnak tartom, hogy a Költségvetési Bizottságot igazából nem tájékoztatták arról, hogy humanitárius segítségnyújtás terén kifizetésekkel milyen komoly probléma állt fenn. Amikor a 2013-as pótköltségvetéssel, azt hiszem 9-es számot viselte, foglalkoztunk, akkor pár száz millió euróról beszéltünk csak a szolidaritási alapból, annak érdekében, hogy az Európai Unió egyes régióinak segítségre sérsünk, ahol áradás volt. Nincs sok pénzünk, ezért prioritásokat kell megállapítanunk. És a önkormányzatok költségeinek megtérítését volt az egyik lehetőség, vagy az életeket mentő szervezetek finanszírozása. Nos, ez ügyben lehet, hogy kicsit más a, a prioritás. 400 millió eurót mobilizáltunk a szolidaritási alapból. Nem tudtuk azonban, hogy a humanitárius segélyek tekintetében ennyire égető a szükség. A második megjegyzésem, Györgyev asszony ez ügyben egyértelműen fogalmazott, fennáll a veszélye, hogy egy olyan rendszer alakul, ki, mint a kohéziós alapok esetében, ahol a ralok a kifizetetlen előirányzatokat görgetjük magunk előtt. Évről évre nő a különbség a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Mondjuk az agrár alapra elfogadott döntést is követhetjük, hogy az elő kötelezettségvállalás és a kifizetés legyen ugyanaz. Ne legyen a kettő közt különbség. Azt hiszem nálam még ezt szorobban elmondták ezt a kollégák, de azért utalnék arra, hogy fontos, hogy ne nőjön tovább ez, az, ez a különbség, tehát a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Több kollega utalt a tanács felelősségére. Igen, valóban van ilyen, ugyanakkor Alapvetően a bizottság, az Európai Bizottság feladata a költségvetés végrehajtása. És hogyha a, az az információ, amit a humanitárius segítségnyújtó szervezetektől kaptunk, tehát kívülről azzal kapcsolatban, hogy ellehetetlenültek, például kórházakat kellett bezárniuk a pénzhiány miatt, hogyha a bizottság ezt korábban jelezte volna irányunkba, mint ahogy arra felelősségé van, akkor talán nem kerültünk volna ilyen slamasztikába. És ebből az Európai Bizottságnak azt a következtetést kell levonnia, hogy először is, ahogy az imént jeleztem, és Lewandowski úr is már részben erre reagált, válaszolt, tehát oda kell arra figyelni, hogy ne legyen az Unió kifizetéseiben egy ilyen holt időszak a régi és az új parlament közötti két hónap során, és a 2015-ös költségvetési tervezetben is figyelembe kell venni, hogy ne nőjön tovább a különbség kifizetések és az irányzatok között. Tehát ezek lennének a kérdések, Parancsoljon, biztos asszony, biztos úr, önöké a szó. Thank you for your... Köszönöm szépen az észrevételeket. A legfontosabb következtetés az lehetne, hogy nemzeti és európai szintű költségvetés tulajdonképpen az összes ígéretet kell, hogy beváltsa. És a hitelesség nagyon sok területen fontos, nem csak a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. Lényeges az, hogy teljesítjük-e, amit ígértünk, vagy sem. Én nem nagyon vagyok híve az olyan ígéreteknek, amelyeket nem tudunk teljesíteni. A humanitárius segélynyújtás pedig túl fontos kérdés ahhoz, hogy itt ígérgessünk, és ne teljesítsük itt meg kell szüntetni a különbséget a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, és egy, ha elhangzik egy politikai ígéret, akkor azt mindenképpen teljesíteni kell. A humanitári segítségnyújtás kérdését, tehát én tágabb perspektívába helyezném. Ez az egész költségvetés működésével összefüggő kérdés. Amit Helga említett, drámai helyzet van, és ilyenkor a stabilitás és, és béke eszközt is fel kellene használni. Holnap beszélünk majd erről a kérdésről, Ukrajnával kapcsolatban, hogy milyen pénzügyi támogatást és hogyan adjunk. Van, készen kell állnunk a cselekvésre, az azonnali fellépésre is van persze a költségvetés, de a nagy tanulság, amit levontunk, hogy csak akkor ígérjünk meg valamit, ha biztosak vagyunk abban, hogy ezt teljesíteni is tudjuk. Nagyon határozottan ezt képviselem, tehát az ígéretek beváltásának az eszköze a költségvetés. Ha a jövőbe tekintünk, vagy a mával foglalkozunk, Ugye elég, és nem a, soha a múlttal foglalkozunk, elég könnyű volt előre látni, hogy mennyi lesz majd a hátralék, mikor tavaly ezzel foglalkoztunk. De ami váratlan volt, és talán Angelika megmutathatja ezt a táblázatot, amely még visszamenjünk. Igen, itt látjuk azt, hogy minden figyelmeztetés ellenére a tagállamok szempontjából a valóság az, hogy jönnek a követelések, benyújtják a számlákat, és ezeket nem lehetett kifizetni, vagy csak nagyon későn sikerült teljesíteni a kötelezettségvállalásokat. De hát legyünk inkább jövőorientáltak a humanitárius segényújtás területén, és ez Krisztalina érdeme, egy privilegizált helyzet állt elő, ez elkülönült az egész költségvetésről, nem volt csökkentés ezen a területen, a kötelezettségvállalások és a kifizetések összege nem csökken 2014-ben 2013-hoz képest. Több mint 400 millió eurót költhetünk kommunitárius segítségnyújtásra. Ez volt a helyzet 2013-ban is. Ezen a területen nagyon fontos, hogy amikor programokat készítünk, akkor ne feledkezzünk meg a különbségről, a kötelezettségek és a kifizetések között. Ez a jövőbeni programozás kapcsán is nagyon fontos, és nem csak a humanitárius segélyezés területén, hanem mindenütt a hitelességünk ettől függ. Másodszorban eh, az idei allokációk 70%-a rendelkezésre áll, még mindig van 150 millió eurós a vésztartalékban. Szerintem ezt a tartalékot gyorsan el kell költeni, mert más előre nem látható események, drámák történhetnek Európában, vagy Európán, Európán kívül. Az egyik elég kreatív javaslata Kristalinának az volt, hogy milyen pénzeket kapjon a humanitárius segítségnyújtás, de ennek két akadálya is volt a költségvetési rendelet rendelkezései, illetve az, hogy ez nem stabil forrás lenne. Ez eh, a stabilitás és béke eh, eszköz a humanitárius segélynyújtás céljára történő felhasználása. Tehát mi marad? a 2014-es költségvetésben benne lévő mozgásterek, rugalmasságok. De hát a választás év van, és ne cinikusak legyünk, de azért realisták, igen. Most ígéreteket teszünk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban, és azután ezeket nem szavazzuk meg, előfordult már ilyen a nettó befizető országokkal kapcsolatban, hogyha módosításokkal megnövelnénk a költségvetést, akkor ezt a legtöbb befizetők nem jó szemmel nézik, itt az Európai Unió működését bírálják, és ez nem jó a választások előtt itt növekedésről beszélünk, és nem átcsoportosításokról, hanem az év második felében, 2010 második felében reálértékben kellene növelni az összegeket az előre nem látható helyzetek tartaléka 700 millió euró, és ez, ez nem elég. Köszönöm szépen kérdéseket, az észrevételeket. Miután nagyon szalad az idő, megpróbálok röviden válaszolni a kérdésekre. Teljesen egyetértek Jensen asszonyjal. A tartalékot át kell alakítani, vagy fel kell használni, akár kötelezettség, akár kifizetés kapcsán, mi is ezen dolgozunk. Nyilvánvaló az is, hogy meg fogjuk keresni annak a módját, hogy az értékelésünk helyes legyen. A humanitárius segélyezés alapja az, hogy kevés a pénz, 23 millió megoldani, és a 23 milliárdos lyukat betömni az lehetetlen lenne, de 400 millió az nem lehetetlen, akkor, hogyha megfelelően határozzuk meg a prioritásokat. Elhangzott a kérdés, hogy honnan jön ez a 160 millió, Kalfin úr kérdezte ezt. Nos, két dolog történt. Tavaly már elkezd igyekeztük megpróbálni csökkenteni a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti különbséget olyan módon, hogy a szerződések kifizetését csökkentettük. De a végleges kifizetés kapcsán mondjuk 20 felment 30 plusz akárhányra, és most sok szerződés kapcsán az év végén merültek fel ezek az összegek, most kellett ezeket kifizetni. De még ennél is fontosabb az, amit a Költségvetés Szakbizottság elnöke kérdezett, hogy vetett fel. Kicsit meglepő volt, hogy miért van ez a probléma a humanitárius segélynyújtás területén. Tavaly évvégén azt hittük, mi valamennyien, hogy megkötöttünk egy alkut mégpedig azt, hogy a vésztartalék kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait egy szintre hozzuk, és a globális tanszer segítségével ez az egész jobban kezelhetővé vált. Egész december végéig még ezt azt hittük, hogy ez így lesz, hogy megvan ez a megoldás, ami úgy tűnt, hogy mindenki támogat. De aztán mégse így lett és őszintén szólva, ez a hajó már elment, most előre kell néznünk, és hogy hogyan tudjuk következőkben kezelni a helyzetet. Hálás vagyok azoknak, akik a mellett szóltak, hogy először is jelentős mértékben csökkentsük a hátralékot, másodszorban pedig nagyon fontos, ne engedjük meg, hogy ilyen hátralék kialakuljon a jövőben. Ugyanis olyan időket érünk, amikor nagyon szigorúan kell gazdálkodnunk ezekkel a pénzekkel, és vigyázzó szemüket erre vetik sokan, a polgárok is, és természetesen azok is, akiknek szüksége van a segítségre. Egy konkrét kérdést tettek fel, úgy értettem, hogy gázára vonatkozóan. Nos, ez is egy nagyon kemény világ ott arra felé. Két szempontjára szeretnék rávilágítani. Egyrészt, ugye Szíria árnyéka nagyon hosszú rávetődik Gázára is. Azután itt van az ukrán helyzet. Vannak válságok, amelyek már régóta tartanak, és nyilvánvaló, hogy ilyen esetben csökken a figyelem. Gáza, a palesztinok ebbe a kategóriába tartoznak. És ezért határozottan elkötelezettek vagyunk, hogy az ilyen elfelejtett válságokról se feledkezzünk meg. 15% a költségvetésünknek eh, erre a célra fordítódik. Eh, az UNRA a bizottságtól 200 milliót kap évente, és viszonylag kicsi a humanitárius segélynyújtásra eső rész, de a nagyon kritikus szükségleteket teljesíteni tudjuk. Nagyon fontos kérdés, mi történik a palesztinokkal a szírválság kapcsán? Mi a bizottság nagyon határozott határozottan felkaroljuk a palesztinok ügyét a szíriai konfliktus borzalmában és őrültségében is. Nagyon a segélyek jelentős része eh, Szíriában megy eh, minden nehézség ellenére a humanitárius segély 40%-át Szírián belül kell, hogy megkapják az emberek, és ezen kívül is a legsebezhetőbbek, legkiszolgáltatottabbak, és köztük nyilván a palesztinek is ott vannak kell, hogy kapják a segélyeket, tehát nem lanyhult a figyelmünk. Azután volt egy kérdés, hogyan tudjuk koherensé tenni az a, a tagállamok hozzáállását, ahogy a 0,7%-os kötelezettségvállalásuk kapcsán. A, ez tulajdonképpen Pigovalsz biztos úrhoz tartozik ez a kérdés. A humanitárius területen én azt próbálom mindig elmondani, hogy hosszú utat tettünk meg, hogy legyen egy egységes felépése véleménye az uniónak súlyos válsághelyzetekben. Szíria esetében a tagállamok 2,7 milliárd eurót, tehát sok pénzt adtak össze, és koordináltan sikerült ezeket a pénzeket elkölteni. 400 millió euró, illetve 500 millió dollár jutott Nyugat-Afrikának, és jelentős mértékben az EU-n kívüli országok beszálltak a támogatásba, az EU egyfajta közvetítőként, vagy katalizátorként szerepelt. Itt most ha ma rendkívüli helyzetekkel állunk szemben, és ez kikényszeríteni azt, hogy fegyelmezetten együtt működjünk jobban, mint bármilyen más területen. Megpróbálunk közös platformot teremteni, koordináltunk. Hogy mondjak csak egy példát a szíriai válság kapcsán nem csak, hogy a humanitárius közösségben lépünk fel koordinátorként, hanem az IMF-fel is koordinálunk, és így átfogó módon hát tudunk képet kialakítani a szíriai helyzetről, és mintha nagyon rövid az idő, ezt maximálisan ki kell használni, és meg kell próbálni minél több adományozót bevonni a támogatók csoportjába. Végül azzal fejezném, hogyan is fogalmazzak, egy picit ellentmondanék Lewandowski biztosnak a büntetések kapcsán. Ez nem lehet, hogy ezek közvetlenül bekerüljenek a humanitáris költségvetésbe. De a tagállamok bizonyos bevételeket hozzárendelhetnek olyan programokhoz, célekhez, amelyek véleményük szerint közérdeket vagy közös érdeket szolgálnak. És hogyha 1,7 milliárdot gyűjtünk össze a bankoktól, és ezt odaadjuk a tagállamoknak, és azután a tagállamok úgy döntenek, hogy a pénz egy része közös európai érdekben kerüljön elköltésre, akár Ukrajna, akár Szíria támogatása kapcsán. Ezt meg lehet tenni a jelenlegi költségvetési rendelet alapján is. Én a humanitárius segélyezés költségvetését sose úgy alakítanám ki, hogy itt a büntetésekre kifizetett pénzeket gyűjtsük be, de ez egy közös mobilizáló, mozgósító platform, mert rendkívüli eh, igényeket kell kielégíteni. Még tegyük fel, hogy Ukrajnában sose lesz olyan helyzet, hogy humanitárius segélyt kelljen eh, fizetni, de azért már készen áll egy csapat, ha ez mégis eh, bekövetkezne. Ugye mi imádkozunk, hogy a legjobb helyzet álljon elő, de fel kell készülnünk arra, hogy mi van akkor, ha a legrosszabb helyzet következik be. Mi szem, Csodál előadást köszönjük, biztos asszony, biztos úr. Önöknek köszönhetően. Az aggasztó helyzetre talán sikerül majd megoldást találni. A titkárságot kérem, hogy kísérjék ki a biztosokat. Köszönöm, e, alelnök asszony aki természetesen továbbra is szívesen látott vendége az ülésünkön, de hogyha mennie kell, azt is megértem. Kedves kollégáim, folytassuk akkor a munkát. Azt javaslom, hogy a 9-es napirendi ponttal folytassuk. Levonandó tanulságok és következő lépések az MFF-es MFF-fel kapcsolatos tárgyalások témájából Jean-Luc Doan és Ivailo Kalfin a társelőadók. Egy 100 körüli módosító indítvány érkezett, Iványlónak van valami hozzáfűzni való? Igen, köszönöm elnök úr, röviden felvezetném a módosító indítványokat, amelyekről egyébként még van időnk beszélni. Háromszakbizottság véleményezi ezt az Employment, a LIBE és a REGI. Az AFKO véleménye az 50-es házszabály értelmében készült, és 100 módosító érkezett közvetlenül a Költségvetési Szakbizottsághoz. Ezzel kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Az AFKO-ban az 50-es házszabály értelmében járunk el, jó irányban alakultak a dolgok, Zsanlőkkel egyeztetünk, Andrew Duffal, a jelentés általános szellemiségével egyetértett, az AFKO is, és az AFKO módosító indítványai segítenek, semmiben sem hátráltatnak bennünket. A foglalkoztatásügyi és regionális ügyi szakbizottság módosító indítványi elsősorban az eljárással kapcsolatosak, hiszen voltak bizonyos érdekességek az a kapcsolatban, hogy kitárgyal, melyik eszközről, melyik szakbizottság hogyan és mikor tud a folyamatba bekapcsolódni. Ezzel kapcsolatosak a javaslatok. Szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy teljes mértékben meg tudjuk ezen a ponton oldani a jövőre vonatkozóak ezeket a problémákat. Az egyik opció az, hogy az AFKO részbe építsük ezt be, ahol a parlament saját eljárás rendjével foglalkozunk, hogy a parlament hogyan működjön, hogyan tárgyaljon. Itt megemlíthetjük, hogy egy, ezt a problémát valahogy kezelni kell. A lehető legnagyobb mértékben beépíthetjük ezeket a szövegbe. Uh, out of the 100 amendments that are... 100 szakbizottságon belüli módosító indítványból, ezeknek a többségét be tudjuk építeni a szövegbe. Van azonban egy-két problémás kérdés, amelyekre itt utalnék most. Ezek közül az egyik az, hogy vannak olyan módosítanítványok, több is van, amelyek a az MFF eh, eh, eredményének értékelésével foglalkozik. Beszéltünk már erről. Javaslatom az, hogy ezt a vitát, ennek a vitának neki, ne ugorjunk neki. Az MFF eh, végső formájával kapcsolatban sokan nem teljesen elégedettek. Sokan azt mondják, hogy az unió prioritásait nehezen lehet egy ilyen többes pénzügyi tervvel valóban kezelni, megoldani. Sok mindenkinek van arra vonatkozó ötlete, hogy mit lehetett volna jobban és másképp csinálni, ez azonban egy eh, megosztaná a parlamentet, egy végtelen, partalan vita lenne, és ennek a jelentésnek nem ez a célja, hanem a tárgyalásokból le kell vonnunk a tanulságokat, és a következő alkalommal ennek alapján még jobban tud a parlament majd tárgyalni remélhetőleg. Ez tehát a módosítók egyik csoportja. A következő csoportja a parlament és a tanács közötti egyensúlyról beszél, ki miről döntött. A parlament többször vélemény nyilvánított ez ügyben, mi szerint szeretnénk, hogyha a parlament teljes jogú tárgyaló partnerként jelenne meg, főként az döntési eljárásban, amely nem megfelelően alakult, szakpolitikákról a tanács velünk igazából nem is volt hajlandó beszélni, csak a számokról. Erre vonatkozó módosítanítványok csoportjáról beszélek, tehát most amelyek ezen a megközelítésen szeretnének változtatni. A parlament Többször elmondtam már, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezésének a gyakorlatban is e, érvényt kell szerezni, majd meglátom, hogy mit tudunk tenni ezekkel a módosítókkal, de általánosában véve e, ez olyan módosítót nem tudok befogadni, amely szembe megy a parlament többségének az álláspontjával. Ezek tehát az általános megjegyzéseim. Ezen a ponton ennyit tartok érdemesnek elmondani a naptárral menetrendel kapcsolatban. Március 19-én tervezünk szavazni erről itt a Költségvetési Szakbizottságban. Remélhetőleg a jövő hét elejére elkészülnek a kompromisszumos módosító indítványok, és természetesen most pedig érdeklődve várom a kollégák reakcióit, hogy önök szerint hogyan tudnánk egy mindenki számára elfogadható végső formába önteni ezt a szöveget. Köszönöm. Csodálatos, köszönjük kiváló. Senki nem kér szót ezzel kapcsolatban. Koordinátorok, árnyék előadók. Uh, Iváló és Zsánuk jelentéssel kapcsolatban? Jó, ahogy azt ő is jelezte. A következő ülésünkön, március 19-én tervezünk szavazni erről, annak érdekében, hogy nagyon fontos, hogy ez a jelentés elfogadásra kerül az áprilisi plenárison, hiszen ezt örökül hagyjuk majd az utánunk következő parlamentre, csak mi vonhatjuk le ugyanis a következtetéseket és a tanulságokat az MFF tárgyalásokból. És fontos, hogy ezt az utánunk jövő képviselők figyelmébe ajánljuk. Jó, javaslom, hogy ugorjunk tovább a tízes napi rendi pontra, és meg is adom Anjensennek a szót. 2014-es költségvetés módosításról fogunk beszélni. Ezt ez itt a parlamenti ciklus végén egy, egy igazi haba tortán számunkra, ezt nem szabad kihagyni. Ha ennek a végére értünk, akkor előre mondom, hogy a koordinátorok ne menjenek el, mert a koordinátori szinten kell megoldani. És kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a tolmácsok 12.30-ig egyébként is itt vannak rendelkezésre állnak. Anna Jensen, parancsolj! Ajna! Köszönöm szépen! Tehát ennek nincs igazán hatása, költségvetési, komoly költségvetési hatása. Három, dolog van, három dologról van szó. Először is az Európai Beruházási Alap tőkeemeléséből adódó változtatások, másik a Horizon 2020 jogalapváltásából adódó változások, ugye ezt azután fogadták el, hogy mi elfogadtuk a 2014-es költségvetést. A harmadik dolog pedig a költségvetési szerkezet megszületett, ugye a vasút, a költségvetési módok közül a vasútra való terelésre vonatkozóan, és ez a három dolog befolyásolta ezt a költségvetés módosítási tervezetet. A javaslatom az az, hogy az áprilisi második plenárison szavazzunk erről, a tanácsolvasata remélhetőleg április elején lezárul, és akkor van 42 napunk arra, hogy a véleményünket kifejezzük. De ugye nagyon gyorsan beérünk már abba az időszakban, amikor nincsen plenáris, mert beindul a választási kampány, május, június, aztán utána. Tehát ezért kellene az áprilisi eh, Strasburgi plenárist kitűzni célul. A tartalomról készül egy jelentés, amely nem fogja módosítani a tanács anyagát, természetesen azzal a feltétellel, hogyha a tanács nem fogja módosítani a bizottság javaslatát. Hogyha a tanács erre igent mond, akkor mi is igent mondunk erre. Ennyire egyszerű a dolog. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ann akkor nyilvánvaló, persze ugye ez arról is fog, majd attól is fog függni, hogy a tanácsban milyen a munkarend, de Ann ugye mondta, hogy mi a mi kívánságunk, tehát igyekezzünk, hogy tudjunk szavazni, még a választások előtt ebben a témában. A módosítók benyújtásának határidejét március 10-ére tűztük ki 18 órára, így aztán április 1 majd mindenki tud szavazni a Költségvetési Szakbizottságban, és aztán normális esetben, ugye az áprilisi Strasburgi plenáris van. Nos, akkor ennyit a tízes napi rendi pontról, és most van még egy napi rendi pontunk. Mónikának adom meg a szót, aki az ingatlan politikáról fog beszélni. Parancsolj! Kedves elnök úr. Nagyon elégedett vagyok, hogy nem lehetnek itt az kollégák, mert már tulajdonképpen megvitattuk ezt a kérdést, és a következő ülésre kértük a halasztást, ezért az EBA-val és a hosszabbításban már egyetértettünk. Még hogyha márciusban döntünk, akkor az EBA március végéig a szükséges aláírásokat megadhatja. C'est cela. Donc nous sommes d'accord en appliquant. Rendben. A 203-as, a pénzügyi rendelet 203-as cikkelnek ötös bekezdésének alkalmazása ügyében akkor tehát egyetértünk. Jó, rendben. A, az EBA ügyében, tehát a következő ülésen tudunk majd tárgyalni. Utolsó napi rendi pont, Jutta Haug fog beszámolni az intézmény közi munkacsoport munkájáról parancsoljuk. Köszönöm szépen, csak egészen röviden. Tegnap tartottuk meg az intézményközi munkacsoport első ülését az ügy, ügynökségekkel kapcsolatban. Ugye az elnökök értekezlete Monika Holmájert, Ann Jensent és még egy kollégát jelöltek ki, hogy a parlamentet képviseljük ebben a csoportban. Tegnap mindenki ott volt a tanácsban, a munkacsoport ülésén. A napirendünk mindenek előtt a kereteket kellett, hogy szabályozza, amelyek között majd ez a munkacsoport dolgozni fog. Az összetétel világos, azután a mandátumot vitattuk meg, ez már kicsit nehezebb ügy volt. Megegyeztünk abban, hogy a bizottság közleményét semmiképpen nem tekintjük kiinduló pontnak, referenciának, hanem számunkra az lesz a referencia alap, amit a három intézmény novemberben Operation kapcsán már eldöntött, amiben megegyeztünk. És úgy fogunk eljárni, egy, az utolsó intézményközi munkacsoportban lesz majd egy politikai szint, illetve egy technikai szakértői szint, ahol is a mi titkárságunk, a bizottság titkárságának és a tanács titkárságának a munkatársai fognak, és itt idézőjelbe kell tennem a politikus, politikai szót, annak alapján, ahogyan tegnap lezajlott az ülése, és ahogyan a tanács reagált, tehát ők fogják majd az előkészítést elvégezni. Az előkészítés viszonylag gyorsan kellene, hogy megtörténjen. A második ülésen már az első eredmények meg kellene, hogy szülessenek, ezt kell most előkészíteni, ezt a második ülést és ez a második találkozó április első hetében lesz a trialógushoz kapcsolódva. Még pontosan nem tudtuk megmondani, hogy a tanács mikor tudja ezt a második találkozót, egyetlen a trialógust lebonyolítani. Másodikán, harmadikán ugyanis lesz Aténban egy informális ECOFIN tanácsülés, és elég sok nehézséget látnak ezzel kapcsolatban. Tehát vagy április 1-én találkozunk, vagy esetleg április 4-én, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De addig is legalábbis a munkánk alapjait szeretnénk levet, tenni. Mi is a helyzet a State of Play, State of Play 2013-ban, hogyan álltak, mi volt a helyzet az ügynökségeknél, ebből indulunk ki, Ugye 5%-kal akarjuk csökkenteni a létszámot az ügynökségeknél, melyek, mely ügynökségek kaptak új feladatokat 2013-ban, illetve 2014-ben. Sikerült ellátni a feladatokat a létszám csökkentés ellenére. Hát érdeklődéssel várjuk, hogy vajon sikerült-e hatékonyságot javítani, növelni az ügynökségeknél, hogy már saját maguk is elkezdtek-e átcsoportosításokat az ügynökségek. És ami a legfontosabb, eh, hogy az ügynökségek eh, szolgáltatást nyújtanak eh, különböző partnerek számára, az EASA például Kölnben működve, a, vagy az OIM Alicante-ban, egy másik ügynökség Helsinki-ben, egy harmadik Angerban. Hogyan tudják kezelni azt a helyzetet, hogy csökkenteni kell a légszámot, és ugyanakkor a partnereik, a vállalatok, az ágazatok tényleg azt akarják, hogy jó minőségi szolgáltatást kapjanak az ügynökségektől és azután erre hivatkozva lehet majd a termékeiket értékesíteni az egész világon. Hogy tudják ezt a helyzetet kezelni, megoldani az ügynökségek? Erről akartunk tárgyalni az első találkozón. Az egész munkacsoport tulajdonképpen semmiképpen nem szabad, hogy a három és évvel ezelőtt egy másik munkacsoportban végzett munkát ismételje meg, hogy ez megkettőződjön, hogy megint ugyanazt csináljuk. Nem, nem. Ez a mostani munkacsoport megkönnyíti az éves költségvetési munkát, ezt felgyorsítja, hogy ne kelljen most az ügynökségekről egy egyeztetést eh, tartani, hogy megint erről az ügynökségekről beszéljünk. Ez a munkacsoport semmiképpen nem veszi át a döntést a két költségvetési társhatóság eh, döntési jogkörét, de legalábbis ezeket a döntéseket meg tudja könnyíteni, miután alapos előkészítést végez. Ez a e, tervünk, ennek e, alapján született meg a közös nyilatkozat, a Common Declaration, és bizakodó vagyok, hogy április első hetében már megfelelő eredmény születik majd, és utána onnan folytathatjuk. A tanács most először beleegyezett abba, hogy 2000 2014-ben legyen két politikai találkozó. Az egyik, amit az előbb említettem, ugye április első hetében, a második pedig szeptember elején. És ilyen módon a munka következményeit, az abból levont, levonható következtetéseket azután a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokba be tudjuk vinni. Jó lenne minden is eljárásnál ez így lenne. De a tanácsi elnökség nem gondolt azt, hogy ezt így mindig megígérje minden költségvetési eljárás kapján. Azt mondta, hogy jó 2014-re vonatkozóan most ezt így mege- lehetővé tesszük, megengedjük, aztán a következő években majd megnézzük, hogy 2015-ben ugyanúgy, ugyanígy akarunk-e eljárni. Most arra számítok, hogy a tanács részéről megszületik a belátás, hogy ez tényleg jó terv, jó lenne így eljárni, és talán a tanács, miután ez most tényleg jól működött és eredményes volt összességében is a költségvetési eh, folyamat eh, számára, eh, tehát hogy meg lehet győzni a tanácsot, és akkor nyugodtan így folytathatjuk a munkát. Tehát sok minden eddig nem történt, de a bizottság és a parlament azért közösen a tanácsot egy kicsit a jó útra tudta terelni. Bien, bravo Jutta pour ce travail. Bravo Jutta, kiváló munkát végeztél már megint. Óriási türelemről, végtelen türelemről tettél tanúbizonyságot és szokásos hatékonysága járt el. Monika Holmájer következik. Szeretem egy kicsit elmondani a benyomásaimat. Tegnap ugyan nem tudtam jelen lenni, de sokakkal beszéltem, és ugyanúgy, mint Jutta Halgén is azért követtem, hogy mi történt. A tanács nagyon-nagyon óvatos, ha az ügynökségekről van szó, a bizottság pedig követ egy saját célkitűzést, előre rögzített, te hogy hogyan jár el, és nincs igazán sok mozgástér, nem szeretnének nekünk túl nagy mozgásteret adni, vagy legalábbis ez, az, ettől ne, ez nem nagyon lelkesíteni őket egy ilyen gondolat. Mindenki azt félt, mindenki attól félt először is, hogy elveszít ügynökséget, minden tagállam ettől félt, és a tanács több pénzt sem akart kiadni. Hogyha meg tudjuk győzni a tanácsot arról, hogy itt komoly szerkezet átalakításról van szó, hogy észszerűen kell, akarunk bánni az erőforrásokkal, az eszközökkel, hogy nem akarunk itt terjeszkedni az ügynökségek kapcsán, hanem a szükséges feladatokat kell tudni, hogy ellássák az ügynökségek, ha nem akarunk például munkahelyeket elveszíteni, vagy ipari termelést elveszíteni, akkor a tanácsnak mozdulnia kell. Köszönöm Jutának, hogy az ő, ő rá jellemző eltökéltséggel és makacsággal, konoksággal sikerült neki mindig elvilágosan elmondani, hogy mi mit is akarunk. C'est ce que nous pensons tous. Merci, Mindannyian így gondoljuk. Köszönöm, Monika. Dominik Riké következik. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden én is szeretnék utána köszönetet mondani a munkájáért. Aggodalomnak adnék azonban hangot, mert a parlament által kezdett vita annak érdekében tettük ezt, hogy intézményközi keretben valahogy stabilizáljuk az ügynökségek kérdését. A költségvetési szempontok is felmerülnek, Monika is utalt erre, mert a tanácsban a tagállamok megvédték ezeket az ügynökségeket, ugyanakkor megkérdezték a működésüket egy dinamikus profilra van szükség, miközben a jogalkodási munkát végzünk, újabb és újabb feladatokat tolunk át az ügynökségekre, ugyanakkor megalapíthatjuk, hogy ezek néha roppant fontosak, ezek a feladatok, ezek a hatáskörök, és jogszabályi feladatok is ezek, amelyeket a költségvetési tervezés során nem veszünk figyelembe. Két példát hat hozzak erre. A légiközlekedési eh, ügynökség az egységes európai légtér felülvizsgálatának a feladatát is eh, rájuk bíztuk, ehhez nem biztos, hogy megadtuk a megfelelő eszközöket. A múlt héten az Európai Vasúti Ügynökségről beszéltünk, amelyik a negyedik vasúti csomag eh, központi elemét képezi a az Európai Bizottság eh, egy mellékletet is javasolt, amely alapvetően következetes, és meg, eh, meg is felel, de hogyha a reform központi szabályozója valóban a vasúti ügynökség lenne, akkor ehhez megfelelő eszközöket is hozzá kell lenni, különben ezzel nem, működ, nem működhet. Például eh, nagyon fontos gazdasági foglalkoztatási szempontból ennek a szerepe, ugyanakkor az európai hozzáadott érték tekintetében is vannak olyan jogi szövegek, amelyek tekintetében az ünnökségekre nagyon is szükség van, és sőt, ezeket meg is kell erősítenünk. Roppant furcsa ez a gondolat, ez az ötlet az eh, tanács részéről, amelynek mindig is ilyen kettős hozzáállása volt az ügynökséggel kapcsolatban, olyan, mintha a saját intézményeinek a konkurenciájaként fogná ezt fel. Tehát statikusan védi ugyan eh, az ügynökséget, ugyanakkor eh, dinamikusan problémákat keresnek vele kapcsolatban. Ez, ez, ez roppant aggasztó jövőre nézve, elnök úr. Valóban minden tagállam számára különösen fontos a saját területén található ügynökség, ugyanakkor összességében a tanács nem bízik az ügynökségekben, úgy gondolja, hogy túl sok van belőlük. Az Európai Bizottság pedig nem védi őket eléggé. Klute úr, parancsoljon. Merci, monsieur président. És maga in Deutsch weiter. Németül folytatom, mert hát franciául csak ennyit tudtam mondani. Szeretném én is kihangsúlyozni azt, amit az előttem szólók elmondtak. Én elsősorban az Econban dolgozom, és az elmúlt öt évben a gazdasági szakbizottságban rengeteget foglalkoztunk a válsággal, ez még mindig tart, és 2010-ben hoztuk létre a három ügynökséget, Frankfurtban a biztosítási ügynökséget, azután az értékpapíri felügyelőhatóságot Párizsban, és a, a harmadik a londoni a e, bankfelügyeleti hatóság. Egy évig e, Párizsban az ESMA vezetőjével Gyakran tárgyaltunk, sajnos kikapcsolódott a mikrofon, automatikusan kapcsolódott ki, ez ma, ma már néhányszor előfordult, hogy e, kikapcsol a mikrofon. Tehát e, még egyszer elmondtam, hogy olyan szabályozókkal, mint a Bázel 3 e, szabályrendszer, az EBA számára, vagy a MIFID, az értékpapírpiac számára. Nos, ezek borzasztó sok plusz feladatot jelentenek majd az ügynökségeknek, és a jelenlegi létszámmal ezek a feladatok megoldhatatlanok. Hogyha tényleg az az érdekünk, hogy a válság pozitívan lezáruljon, és megfelelő preventív intézkedések is szülessenek, akkor többet kell tennünk. Nekem az a benyomásom, hogy a tanács, amikor erről tárgyaltunk, ami már önmagában nehéz volt a triagus során, ezzel egyetértett de most a csökkentésekkel megint csak munkaképtelené teszi az ügynökségeket. A tagállamok tiltakoztak, hogy az ESMA olyan kiadásokat eszközölhessen, amelyet nem tagállami szinten nem lehet megtenni, csak európai szinten. Hát szeretném én is aláhúzni, amit az előttem szólók mondtak, oda kell figyelnünk arra, hogy függetlenek maradjanak az ügynökségek. És még egy konkrét dolog, amit az eszmás kollégától hallottam. Ugye a költségek 60%-át fizetik a tagállamok, 40%-at az EU, azután még vannak különböző díjból származó bevételek, illetve tőzsdével kapcsolatos költségek. A kérdés az, ugye ő azt javasolta, hogy tekintettel arra, hogy a tagállamok költségvetésében vannak ezek a csökkentések, egyre nehezebb a tagállamoktól megkapni a pénzt. Ezért az ő javaslata az volt, vagy a felvetése az volt, hogy gondolkozunk el azon, talán itt a Költségvetési Bizottságban is, hogy ez a 60-40 százalékos arányt nem lehetne megfordítani, tehát jelenleg ugye 60 tagállam, nem lehetne ezt megfordítani, és így egy kicsit csökkenne a tagállamra nehezedő, nehezedő nyomás E, talán Juta és, Jutától és Mónikától megkérdezném, hogy ez felmerült-e a tanácskozások során, ezt fel lehetne vetni, ezt a javaslatot. És még egyszer szeretném aláhozni, nagyon-nagyon nyomás. Ezek a felügyeleti hatóságok működését kell biztos, ezeknek a hatóságnak a működését kell biztosítanunk, másképpen nem kellett volna létrehozni ezeket a felügyeleteket. Oui, pourrait aussi reprendre l'idée d'un Georgieva et dire on va leur Valóban ezzel választottunk eh, a Györgyi Vasszony hozzáadott értékkel kapcsolatos kérdésére is. Ähm, Pontosan erről van szó. Tegnap megfogalmaztuk, hogy eh, mi az első feladat, most ezen dolgozunk. Meg kell nézni mindegyik ügynökségnél, hogy hol álltak 2013-ban, eh, és melyik ügynökség milyen plusz feladatokat kapott az alap eh, feladataihoz képest. Világos. Múlt héten a plenáris ülésen is elmondtam ezt, eh, amikor a vasúti csomagot vitattuk meg. Elvárom azt, hogy a bizottság, majd amikor lezárult a jogalkotási folyamat, egy új költségvetési előirányzatot tegyen elünk, elénk, amiben benne lesz, hogy a különböző jogalkotási feladatokkal kapcsolatban mit kell tennünk. Például példa lehet a vasúti csomag. És amit te mondtál, itt valóban a bizottság kell, hogy egy rendelet javaslatot terjeszen elénk, hiszen egy költségvetési eljárás során nem lehet egyszerűen módosítani az alaprendeletet. Tudom, hogy mm, akkor mm, más lehetőség, nem, más megoldás nem volt a finanszírozásra, de van például az EIOPA ügynökség, aminek az a véleménye, hogy jobb lenne, ha mindent az EU költségvetésből finanszíroznának, tehát a teljes tevékenységet, nem kellene mindig a tagállamokhoz futkosni, hogy utalják már végre a rájuk eső részt. Hát ez is érthető, de hát erről a bizottságnak kell dönteni, vagy legalábbis ezt kezdeményezni. Ezt mi nem tehetjük meg, nem tudjuk mi módosítani az alaprendeletet, de az a feladatunk, hogy a bizottságot állandóan noszogassuk. Igen, itt a kollega már néz is rám, amikor az ügynökség van szó, tudja, hogy mindig ezt csináljuk és remélem, hogy a következő találkozón az a dokumentumok, az anyagok segítségével, amelyekbe betekinthettünk, teljes képet tudunk festeni minden egyes ügynökségről, és azután a tanácsal akkor már tudunk tartalmi kérdésekről beszélni költségvetési eljárásra mindig az a helyzet, hogy a tanács nagyon szeret számokról beszélni, de aztán nem arról, hogy mit akarunk ezekkel a számokkal csinálni. A tartalom általában a tanácsot nem érdekli, hanem csak az, ott van egy szám, és ezt csökkenteni kell. És a tanácsban dolgozó munkatársakat általában csak ez érdekli a költségvetési eljárás során. Ezért hogyan is fogalmazzak. Itt most gondoskodni-e arról, hogy legyen, legyen minél több ismeret, nem csak nálunk, hanem mindenek előtt a tanácsban. Remélem, hogy sikerülni fog. Très bien. Merci beaucoup. Rendben, köszönöm. Ezzel azt hiszem, hogy a napi rendünk végére értünk. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak a teremben. Két dologgal kell mindösszesen foglalkoznunk, kihasználva a tolmácsok jelenlétét. Német, angol és francia tolmácsokra van szükségünk, illetve spanyol-portugál tolmácsolásra. A többieknek köszönöm a munkáját. Didn't